Um, colleagues. Kedves képviselőtársak, tekintve, hogy a elnök nincs itt, én meg előadója vagyok az első napi pontnak. Lennék oly merész, hogy javaslom, hogy kezdjük el, egyet egyetértenek. Úgy látom, egy hangulag igen, az így akkor csodás. Végre eljutottunk arra a pontra, hogy szavazhatunk azon megállapodás tárgyában, amelyet Ausztráliával kötnénk a utas névlisták átadásáról. Akik itt vannak, azoknak úgysem nagyon kell kifejtenem, hogy mi folyt itt ezzel kapcsolatban korábban. Megtalálják a, az asztalukon azt az ajánlástervezett szöveget, amely ehhez, ha jól tudom, egy, egy indokolás tervezetet is hozzátettünk tegnap este. Ez kiment tegnap este. Tudom, hogy, hogy nagyon kicsi idejük maradt arra, hogy ezt megnézzék, de csak itt tudtuk elintézni, hogy gyorsan tudjunk haladni. Ez fontos, mert a többi intézményt is szeretnénk arra szorítani, hogy gyorsabban dolgozzanak. Remélem mindenki elfogadja ezt a munkamódszert. A menetrend gyanánt a következőt javaslom ma legyen eszmecsere, aztán az ajánlás tervezetről október 17-én szavaznánk, és így módon a plenáris elé mehet a hónap végén. Ami az ajánlás tervezetet illeti, ez egy nagyon rövid szöveg. Volt épp csak két alternatíva ányítva. Vagy hozzájárulásokon adjuk, vagy sem. Az ajánlást én azt javaslom, hogy, hogy járuljunk hozzá, ám az indokolásban, amelyet a többi frakció árnyékelődőjával tovább fogok még finomítani, szeretnék felvetni még fennálló agályokat is. Mert egyrészt igaz az, hogy sikerült javítani a korábbi megállapodást, főleg a cél meghatározás ügyében, amelyet sikerült szűkítenünk. Korábban nagyon széles körű volt, mindenféle célokra lehetett alkalmazni az utas névlistákat, most arra csak a terrorizmus elleni harcra, illetve súlyos nemzetközi bűncselekmények elleni harcra vonatkozóan lehet ezeket alkalmazni. Ez előrelépés, ám vannak azért olyan dolgok is, ahol nem jártunk sikerrel, nem értük el azokat a dolgokat, amiket különösen a gyakorlatban szerettünk volna elérni. Egy dolog például, amit nem uh, sikerült elérnünk, és az jövőbeli PNR megállapodásokra is érvényes lehet, az, hogy a indoklást adjanak a intézkedés arányosságáról és indokoltságáról. Évek óta kérjük az Európai Unió intézményében hogy ez a szükségszerűség és arányossági teszt minden PNR utas lista lekéréskor megtörténjen. Ugyanakkor vannak kísérre vonatkozóan bizonyítékaink, ám ha nincs döntő bizonyíték a tömeges, hosszatávú tárolására ezen adatoknak, akkor szerintük ez nem, nem indokolt. Persze hasznosak ezek az adatok, ezt senki sem e, tagadja, hallottuk a bizottság eladásait, láttuk. Jó reggelt, elnök úr! Tehát tudjuk, hogy ezek az adatok hasznosak lehetnek, és szükséges is lehet ezek lehívása. Ám nem látom továbbra sem okát annak, hogy megengedjük, hogy több millió ártatlan ember névadatait éveken át ö, tárolják. Úgyhogy ezt valamiképpen kezelni kell a jövőbeli megállapodásokból ki kell szűrni. Aztán még egy dolog, ahol alapvető különbségben állok, különbös nézet vallok a bizottsággal szemben, a jogi alap. Szerintem a szerződések 16-os cikke az alapvédelemmel kapcsolatban kell legyen továbbra is az a jogi alap, és nem a rendőrségi és igazságügyi működésre vonatkozó két cikk. Ha megnézzük a PNR megállapodások történetét, nyilvánvaló, hogy miért vallom én ezt az álláspontot. Az első kezdeti megállapodás az amerikaiakkal azért értük alá, mert az Egyesült Államok eleve gyűjtött már PNR adatokat. Az EU jog alapján álló légitárságok nem adhattak ki adatokat, számukra tilos volt. Azzal, hogy kiadták ezeket az amerikaiaknak, megsértették az Európai Uniós törvényeket. Hogy ezt a problémát kezeljük, és, és gondoskodjunk a fölül is, hogy az európai adatvédelmi normáknak megfeleljen az adatok átadása, ezért kötöttük meg az amerikaiak az megállapodást. Tehát nagyon nyilvánvaló volt, hogy ezen megállapodások célja az adatvédelem. Ez még nyilvánvalóbb válik, hogyha belátjuk, hogy ez nem lehet tárgya ez az EU rendőrség együttműködésnek, hiszen egyoldalú és szuverén döntése volt Ausztráliának, vagy Egyesült vagy harmadik adat országnak, hogy ilyen adatokat gyűjtsön. Mi helyettük nem dönthetjük el, hogy ne gyűjthetnék be ezen adatokat. Ezt nem az EU, erről nem az EU hivatott dönteni, így módon nem egy EU-s politika tárgya ez a, a dolog. Sajnos ezt ebben a csatában legalábbis átmenetleg elbuktunk. A bizottság azt mondja, hogy a 16 cikk nem lehet, még csak részleges jogi alap sem, még csak utalás sem tesznek rá, vagy hát legalábbis nem ködös utalások, amelynek nincs jogi súlya. Szerintem ez nagyon problémás így, és még egy utolsó gondolat a tárolás időtartamáról. Most a javaslatban az áll, hogy 5 és fél évig lehessen az adatokat tárolni. Egy időszaki részében már személytelenített formában. Talán 5 és fél év arányos, talán nem. Nincs arra bizonyíték, nincs semmi magyarázat, hogy miért pont ennyi legyen. Elég hasonlítésszerűen kiválasztottnak látszik ez. Tavalyig az ausztralok nem is tárolták az adatokat, úgyhogy nem tudom, mi történt 2010 óta. Ám, és ezzel zárom, továbbra is azt javaslom, hogy ezen a megállapodást hagyjuk jóvá, nem azért, mert 100%-ig kielégíti az igényeinket, és nem azért, mert ne vonnának továbbra is fenntartásaink, ám ez a legjobb opció számunkra, Tudnék, ha nem járulunk hozzá, akkor az adatokat továbbra is átadják, így vagy úgy, ha csak fel nem függesztjük a teljes légiforgalmat, ami hát nem látszik túl valószerű lehetőségnek. Tehát az adatok úgy is átmennek, és ami itt meg előttünk van, az meg egy elfogadható megállapodás, hogyha jó, megfelelő szintű védelmet biztosítunk, még azon fenntartásokkal is, amelyeket az imént taglaltam. Úgyhogy ennyiben áll a ajánlásom. Okay, thank you, Mrs. Rendben, köszönöm szépen, Intefeld asszony. Köszönöm, hogy bemutatta az ajánlás tervezetet, amely azt ajánlja, hogy adjuk hozzájárulásunkat az Ausztrália-EU PNR megállapodáshoz. És most itt az ideje, hogy meghallgassuk Fosz urat, az árnyék előadót, ön kapja meg a szót a többi képviselő előtt, de talán mindenki előtt a bizottság képviselőjét, illetve a tanács képviselőt is meghallgatnánk. Először Foszúr, Köszönöm szépen. Köszönöm. Először is köszönet illeti Sofit, hogy, hogy kiválóan összefoglalta a, az érzéseinket, gondolatainkat, nagyon jól tükrözi valóságot. Tehát jobb adatvédelmet szeretnénk bevezetni, tehát nem minden pontban vagyunk elégedettek ezzel a megállapodással, sőt, némelyiket nem is látjuk szívesen, ám részben elértük a célunkat, különösen tekintettel arra, hogy ha az Európai Parlament nem hagyná jóvá, vagy általában intézmények ezt a megállapodást, akkor annak konzekvenciái volnának, és ezek hátrányosak volnának ránk nézve. Nem csak a verseny helyzet tekintetében járnánk rosszul, hanem a reptéri forgalom tekintetében, és általában az adatvédelem tekintetében is rosszabbul járnánk, ha nem járulnánk hozzá ehhez a megállapodáshoz. Tehát vagy valamiképpen a saját kezünkben tudjuk tartani ezt az ügyet, és bizonyos normákat tudunk érvényesíteni, vagy kicsúszik a kezünkből, mert két oldalú megállapodások, vagy hogy maguk a légitársaságokkal nem sikerülne ezeket a normákat betartatni, hogyha nem születne meg ez a megállapodás. Én értelemben tehát elégedett vagyok ezzel az eredménnyel, és támogatom, bár valóban vannak olyan pontok, amelyek továbbra is problémásak, és amelyeken volna javítani való. Ám egészében véve a, a potenciális konzekvenciákkal fényében, és összevetve az amerikai megállapodással, ezt mindenképpen jónak tartom, jó eredménynek és támogatásra érdemesnek. Köszönöm szépen. Halljuk, hallgassuk meg az árnyék előadókat. Szibel asszony először. Köszönöm, csatlakozom az előttem szólókhoz és köszönet illeti a jelentéstevőt, hogy ilyen aktívan foglalkozott ezzel a kérdéssel, és világosra tette, hol vannak a kritikus pontok, utalt arra is, hogy közülünk senki sem elégedett száz százalékig is átfogóan ezzel a szöveggel, ami itt van az asztalon. Másrészt viszont ritkán adódik olyan helyzet, hogy olyan irányelvet vagy bármilyen jogokat és szöveget fogadunk el, amely mindenki számára százszerzelékig kielégítő, mindig szükség van kompromisszumokra, mindig rákényszerülünk erre. Azt is látni kell, hogy megállapodás nélkül a úgy is kiadnák az adatokat továbbra is. Ahogy Fosszúr mondotta, én is aláhúznám. Viszonylag biztos vagyok abban, hogyha egy egységes Európai Uniós megállapodás helyett két oldalú megállapodások születnének, akkor annak a pontjai, a, a rendelkezései rosszabbak lennének, mint ami ebben a szövegben van számunkra. Én értelemben is helyén való, hogy elfogadjuk azt. Nem tudjuk megtiltani más áll, harmadik államoknak, hogy a saját határaikat őrizzék, mi is megtesszük ezt. Ugyanakkor pedig nem tilthatjuk, hogy adatokat felhasználnak utasadatokat a határvédelme szempontjából, viszont megkövetelhetjük, hogy bizonyos normákat betartsanak, bizonyos sztenderdeket, amelyek a e szövegben meg is valósulnak. Mint mondottam, nem vagyunk százszerzalékig elégedettek, de mindenképpen jobb ez az eredmény, mint ami a tárgyalások előtt rendelkezésre állt, és a parlament néhány világos, bíráló megjegyzéssel kiegészítve megadhatja hozzájárulását ehhez a szöveghez. Köszönöm szépen. És most Kikol urat hallgassuk meg. Sorry, Chairman. Elnézést, elnök úr, üdvözlök mindenkit. Most értesítettek csak arról, hogy megváltozott a napi rend, úgyhogy elnézést, hogy egy kicsit késtem. Szeretnék köszönetet mondani Szofinak elsősorban munkájáért ezzel a témával kapcsolatosan és nagyon örülök, hogy a megállapodás megszületett. Mindig is hangsúlyoztam legalábbis a saját szempontomból, hogy milyen lényeges ezeknek az adatoknak a felhasználása megfelelő védelemmel és megfelelő végrehajtási szabályokkal, és sok javulás történt, például az adattárolással kapcsolatosan, igazi előrelépésnek tekintem ezt, és mindenképpen felelősségteljesen kell itt eljárni. Lehet, hogy nem 100, de 95,3%-nyi elégedettségemnek tudok hangot adni, attól eltekintve, hogy most megváltoztatták a napi rendi pontok tárgyalásának sorrendjét, de függetlenül attól, hogy milyen megállapodást kötünk, ez a valóság, amiből ki kell indulni, és azt gondolom, hogy sokkal jobb, hogyha működik ez a megállapodás, szabályozzuk az adatvédelmet, az EU-s állampolgárok adatainak védelmét, és úgy gondolom, hogy ez nagy előrelépés a korábbi helyzethez képest. Gratulálok tehát, és az én frakcióm mindenképpen teljes mértékben támogatni fogja ezt a kezdeményezést. Köszönöm. Köszönöm. Tavares úr. Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek nem sokára egy másik bizottságban várnak, és ezzel a témával kapcsolatosan láttam, hogy Albrechtől is megérkezett, úgyhogy be tudok számolni a konszenzusunkról. Van egy pont, ahol nem értek egyet Szofival. Tudom, hogy jobb ez a megállapodás, mint ami az amerikaiakkal született például, de még mindig aggályos számomra az adattárolás időtartama. Tudjuk, hogy nincsenek világos szabványok az időtartamra, de legyünk következetesek a saját megállapodásainkon belül. Hogyha az esetjogot használjuk, az Európai Uniós esetjogot amikor azt mondjuk, hogy csak hónapokig lehet tárolni az adatokat, nem másfél évig, ez túl sok idő a harmadik országoknak átadandó adatokkal kapcsolatosan, is aggájaim vannak, de sietnem kell, úgyhogy most átadom a kollégámnak a szót. Thank you then. Köszönöm szépen. És hogyha Abrecht úr készen áll a felszólalásra, akkor kérem, hogy folytassa, ahol Tavares úr abba hagyta. Én is szerettem volna a megállapodásról szólni, de nekem is el kell mondanom, hogy ez az utolsó pillanatban történt napirendváltozás elfogadhatatlan, így nem lehet dolgozni. Tegnap este kaptam meg az e-mailt, más dolgom is volt, nem hiszem, hogy így kell dolgozni ebben a szakbizottságban, ezt mindenképpen előrejáróban el kellett mondanom. Így nem tudom elvégezni a munkámat, hogyha ez az eljárás, ami a megállapodást illeti. Többször adtunk már ki állásfoglalásokat a PNR-rel kapcsolatosan, az elveinket kifejtettük, hogy milyen feltételeknek kell megfelelnie a megállapodásnak. Hogyha a most tárgyalt megállapodást, az Ausztráliával kötendő megállapodást összehasonlítom ezekkel az állásfoglalásokkal és a feltételeinkkel, úgy látom, hogy ezek a feltételek nem teljesülnek e tekintetben. Különösen, ami a profilalkotást illeti, a profilképzést, amit nem is említ a megállapodás. Erre nem kaptunk választ erre az aggályunkra, és ez mindig is fontos kérdés volt a parlament számára. Vagyis a profilképzést ki szeretnénk zárni ezekből az intézkedésekből, vagy legalább legyen egy fogalom meghatározása, fogalom a profilalkotásra. Úgy gondolom, hogy ez az intézkedés nem fogadható el a parlament szempontjából, nem szabad legitimálnunk egy ilyen intézkedést, mert precedens teremtenénk ezzel a jövőbeni tárgyalások szempontjából, illetve a saját jövőbeli intézkedéseink szempontjából, mármint a nemzeti intézkedések szempontjából sok bírósági esetben is felvetik azt a problémát, hogy az átfogó adatmegtartás vagy adattárolás milyen problémákat vet fel. Albrecht úr, értem az észrevételeit, és meg is értem, hogy miért érvel így a parlamenti munkával kapcsolatosan, de úgy gondolom, hogy azt kell válaszolnom az ön első észrevételére, amit a munkamódszereinkkel kapcsolatosan tett. A Libe bizottságban több mint 15 tag van most jelen, és mindenkinek van valami más dolga, nekem is. Vannak politikai felelősségvállalásaink, kötelezettségvállalásaink, és rengeteg dolgunk van itt a parlamentben. Pontosan ezért van napirendünk. Tudjuk, mire számíthatunk. Így van, de időről időre, mivel rengeteg munkánk van, rendszeresen túlterhelt a napi rendünk, előfordulhat, mint ahogy például Intfeld asszony esetében eh, történt tegnap, hogy kéri, hogy ha lehetséges, és néhány, hogy néhány pontot megváltoztassunk a tárgyalási sorrendben, akkor ő lehessen az első délelőtt a saját elfoglaltságai miatt, és úgy döntöttünk, hogy így járunk el. Tegnap ebben a tagok megállapodtak. Úgy gondolom, hogy ez alapján nem mondhatjuk azt, hogy ez elfogadhatatlan vagy elviselhetetlen. Úgy gondolom, hogy ez volt a megfelelő eljárás. Itt a helyszínen tette ezt a javaslatot Intfeld asszony tegnap, nem állandóan így járunk el, időről időre előfordulhat ilyesmi, ismerve a nagy túlterheltségünket ez elfogadható és észszerű megoldás. Nyilván nyitottnak kell lennünk egymás javaslataira, hogy az ilyen helyzeteket folyamatosan meg tudjuk oldani. Remélem, hogy meg tudja érteni ezt a magyarázatot. Most Bronx urat hallgassuk meg, és azután Nures Almeida úr, aztán még többen jelentkeztek szólásra, majd a bizottságot is meghallgatjuk, és utána következik majd Intfeld asszony, Branszúr. Csak egy tisztázó kérdés. Elnézést, hogy nem érkeztem időben, és nincs kifogásom se, hogy miért. És lehet, hogy a bevezetőben már elhangzott a válasz, de nem hallottam az elejét. Még hogyha nem is írjuk alá ezt az egyezményt, akkor is az adatot át fogják adni, és tárolni fogják. Ez bizonyára azt jelenti, hogy az információ, amit ez érint, ez rutin módon átadott adatokat jelent. Például a, a, hitelkártyák adatai, a fizetési mód, amit a légitársaság amúgy is tárol, és ezt a kormány mondjuk a vízum kérelmek esetében felhasználhatja. Ez volt a kérdésem tehát. Köszönöm, és most Telte Filiz úr kapszott, mondja az elnök. Köszönöm szépen, és köszönöm Szofinak a mai bevezetőt. Megvilágított, bár nem én vagyok az árnyék jelentéstevője a frakciómnak, hanem ön asszony, aki úton van, de szeretne öt pontot megosztani a bizottság, amelyeket most felolvasok először is. Az Európai Parlament két alkalommal, május 5-én 2010-ben, illetve 2010. november 11-én állásfoglalásokat fogadott el a PNR megállapodások feltételeivel kapcsolatban, hogy ezek legyenek um, arányosak. Az Európai Parlament azt kérte, hogy a PNR adatokat csak a terrorista cselekményekkel felvett harc eszközeinek használjuk fel. Azonban sokkal szélesebb hatája van ennek a megállapodásnak, komoly nemzetközi bűncselekmények elleni harcban is felhasználható. Ausztráliában például a négy évnél hosszabb idő büntetés, négy évnél hosszabb börtönbüntetéssel büntethető cselekmények esetében is fel lehet használni. A harmadik országnak való átadás tilalmát kéri az Európai Parlament. Ahhoz, hogy a harmadik ország is megkaphassa az adatokat, annak is nyilatkoznia kell arról, hogy a megállapodásban szerepelt biztosítékokat megadják az európaiaknak. Az Európai Parlament azonban még mindig nem kapott bizonyítékot arra vonatkozólag, hogy a PNR az arányos, és hogy a kére, kére, általam kérelmezett te, feltételeket teljesítek. A szükségességre és az arányosságra vonatkozó érvek még mindig hiányoznak. Személyes adatok gyűjtése után három évig tárolnák ezeket az adatokat. Ez így nekem nem jelent semmit, hiszen a személyesi tétel után hozzáférhetővé válik majd az adat a nyomozás számára is, a nyomozók számára. Ez sokkal hasznosabb lenne, mint hogyha óriási tömegben tárolnánk a rengeteg ember adatait teljesen fölöslegesen. És a három év sem feltétlenül három év, hanem más esetekben öt és felett olvashatunk. Az Ausztrál PNR standardok nagyon sokkal gyengébbek, mint az európaiak. Ezért van szükség erre a megállapodásra. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, és most Verzsát asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Kiegészíteném Triente Fidesz kolléga felszólalását. Egyetértek azzal, amit mondott, Ruta Várez kolléga és Jan Ábost kollégával is. Igen, persze, nem ugyanabban a helyzetben vagyunk, és nem ugyanazok a számok, mint az USA-val kapcsolatban. De hogyha Ausztráliának adunk adatokat, akkor egy kicsit úgy érzem, hogy túlságosan messzire megyünk. És Sophie Intfeld interjújára utalnék vissza, még mindig vannak kétségeim. Szeretnék négy pontot hangsúlyozni ezek csatlakoznak már korábban elhangzott megjegyzésekhez. Mik a súlyos bűncselekmények? Ezt szeretném tudni, hiszen általánosságban mi itt a terrorizmus elleni harcról beszélünk. Nagyon fontos, hogy pontosan meghatározzuk ezeket a fogalmakat, és ez eddig nem történt meg, sőt, az arányosság elvétől egyre távolabb kerülünk. Mely adatokról van szó, konkrétan mely adatok köréről. Ezt sem ö, definiáltuk. És még egy, az adatvisszatartás idejét miért növeltük meg a korábbi megállapodáshoz képest? És ez az óriási időtartam, ez miért került bele a javaslatba, illetve a harmadik országoknak való adatátadás, ez is egy olyan pont, amivel Folyamatosan problémánk volt, folyamatosan kérdéseket tettünk fel, és még mindig nem kaptam kielégítő választ. Elnök, köszönöm, és mielőtt Intfeld asszonynak adnám meg ismét a szót, Runez Elméda úr a bizottság részéről kapja meg a szót. Good morning, everybody. Jó napot. Jó napot mindenkinek, úgy gondoljuk. Ez a megalapodás jó eredmény. Ki kell a parlamentet is ilyenként. A tanács által adott tárgyalási felhatalmazások körén belül mozog, és úgy gondoljuk, hogy a biztonság és az adatvédelem, illetve a magánélet, magánszféra védelme között egyensúlyt teremt. Végig szaladva a pontokon és válaszolva egyes kérdéseikre, az adat tartás időtartama volt a legnehezebb ügy a tárgyalások során, mert továbbra is fennmaradt az öt és fél év, nem növelték, ami változott viszont az adat, az asztrál adattárolás ö, folyamata és rendszere. Az tehát, az asztrál részről tehát, hogy az első három évben hozzáférhetőek az adatok, a három évet lezárva pedig az adatok hozzáférhetőek, de a, a személyazonosítót az törlik belőle, az utolsó vonatkozó azonosítót törlik belőle, vagy hát letak, feltakarják. A, a megállapodás ezen aspektusát figyelembe vesszük egy évvel az aláírás után, egy év múlva lesz egy újratárgyalási forduló az Ausztrál féllel, és akkor különös figyelemet szentelünk annak, hogy ellenőrizzük, megnézzük, hogy a az öt és fél év első évében jó, rendesen működött ez a rendszer. Szerintük ez egy kiváló megállapodás, nagyon világossá teszi azt is, hogy milyen célra alkalmazhatóak a PNR utasodatok, A terrorista támadások vagy súlyos nemzetközi bűncselekmények fel, után nyomozásról és azok megelőzésére szorítkozik csak, és ezeknek a definíciója benne van. A megállapodásban <clears throat> a terrorista támadások meghatározása is benne van a szövegben, ami az EU tanácsi kerethatározat szövegével esik egybe, a nemzetközi súlyos nemzetközi bűncselekmények tekintetében például nagyon világos, hogy mit értünk ez alatt, egy legalább négy éves börtönbüntetéssel, vagy az a súlyosabb a büntetendő cselekményt jelent, ami meglehetős bizonyosságot teremt. Azt a nemzetközi jellege a bűncselekménynek sem egy nyílt végű koncepció, hanem az ENSZ vonatkozó egyezményének a szövegét emeli át, vagy arra hivatkozik. Nincs a push and pull rendszer tekintetében sem kétség. A 22. cikk tudni kimondja, hogy a push rendszer révén kell átadni az adatokat, és kiváló rendelkezések hivatkoznak az Ausztráliából rend, rendőrségi és rendvédelmi együttműködésre. Ausztrália kötelező módon kell információt adjon a saját rendvédelmi hatóságaink számára fontos adatokat átadni az Eurojust és Európol felhívására, és az Ausztrál fél hivatott választ adni ezen intézmények kérésére, megkeresésére a adatok kapcsán is. Az adatvédelmi garanciák tekintetében világos, hogy ezek diszkrimináció nélkül minden utasra vonatkozóan alkalmazandóak, a kényes adatok ügyében sincs kétértelműség, tilos tiltja ezeket a a megállapodás az Ausztrál információs biztos vagy ombudsman hatáskörét is meghatározza. A, az egyes adatok fenntartására és törlésre is nincs automatizált PNR adatfeldolgozás, hogyha az a utasok jogát sérti, ezért profilírozás nem történhet a megállapodás alapján, ahogy mi látjuk. Minden adatot naplózni kell, a lekéréseket is, hogy ez felügyelhető legyen. Más ausztrál hatóságokkal eseti alapon lehet megosztani az adatokat, csak azon célokból, amelyeket a megállapodás meghatároz, és harmadik országokba való átadás is nagyon szigorú szabályok szerint valósulhat csak meg, csak a megállapodás céljának megfelelően és eseti alapon csak az Ausztrál rész biztosított bennünket arról, afelől, hogy a tagállamok illetékes hatóságait is tájékoztatják arról, hogy az adott állam polgárának adatát harmadik államnak átadta az Ausztrál fél. Ahogy mondottam, az első ö, áttekintés egy évvel az át, aláírás után lesz majd, és ami a szükségesség és arányosság kérdését illeti a PNR adatok felhasználása tekintetében két nagyon gyümölcsöző zárt vitát tartottunk a bizottság, az ezen szakbizottság néhány tagjával. Ha szükségesnek tartják további ilyen, inkamera in-kamera megbeszéléseket tartottunk, ezen kérdéseket taglalandó. Ki, on behalf of the Polish presidency. Zinszki úr, az lengyel elnökség nevében öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, üdvözlök mindenkit, a szakbizottság minden tagját. Szeretnék azzal érvelni, amit a bizottság is elmondott, és kiemelném egy részét ennek a megállapodásnak, és ez olyasmi, ami nem szembetűnő, hogyha valaki a szöveget tekinti. A tanács megfigyelte a szakbizottság álláspontját is, megértette, hogy az lenne a legbölcsebb eljárás, hogyha a bizottságot bizonyos határig elviszük, és így a bizottság visszatért a tárgyalóasztalhoz az ausztrálokkal, és így egy közös nyilatkozatot csatoltak a megállapodáshoz. Mindenki azt mondhatja, hogy ez a közös nyilatkozat igazából nem változtat a szöveg értelmén, de három kiemelt elemet aláhúz ez a szöveg. Az a mechanizmus, amely a jelentéstételre vonatkozik, az kimondja, hogy eseti alapon lehet csak adatokat átadni, és végül, de nem utolsó sorban, konzultációt ír elő az Ausztrál félel, és ez kulcsfontosságú eleme a folyamatnak a megállapodás végrehajtásában. Ez hangsúlyozza azt is, hogy az Ausztrál fél kapcsolatot kíván velünk tartani. Az elnökség részéről köszönetet mondok a bizottságnak, különösen azért, hogy nyitott volt arra, hogy újra megkezdje a tárgyalásokat, és lépjen az Ausztrál felé, és ők is egyetértettek ebben. Nyilván ez nem történhetett volna meg a parlament támogatása nélkül, és az Ausztrál fél készségessége nélkül. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, és most Intfeld asszony ismét ön következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is valamiről megfeledkeztem, mivel egy kicsit furcsán kezdtük ezt a mai ülést. Köszönöm szépen az árnyék előadóknak a csapatmunkát. Továbbra is csapatmunkában dolgozunk, több ilyen megállapodás is lesz, folytatjuk a munkát. De először is szólnék a zöldekhez, a GUE-hez és az Európai Bizottságot is meg célzom ezzel az észrevétellel. Én nem vagyok száz százalékig elégedett ezzel az eredménnyel, ebben lássunk tisztán. Nyúnyez úr Valóban sok jó dolog van a megalapodásban, az ördög azonban a részletekben van, és tudjuk, hogy nagyon sok kis hiányosság van ebben a szövegben. A hatályt illetően jó a jogi definíció, de még mindig megvan az a lehetőség, hogy kivételeket fogalmazzanak meg, az LDPS is meg határozta a saját agályait ezzel kapcsolatosan, és ez nem került bele a szövegbe. És figyelembe kell vennünk a rendelkezésre álló lehetőségeket. Van-e arra lehetőség, hogy újra tárgyaljuk a megállapodás szövegét? Legyünk reálisak, nincsen erre lehetőség. Egyszerűen nem áll rendelkezésre ez a lehetőség. Most vagy igent mondunk, vagy nemet arra, ami előttünk van. Ha volna más lehetőség is, akkor előadóként én amellett volnék. De sajnos a valósággal szembe kell néznünk, és a valóság úgy fest, hogy a kérdés az, hogy áldásunkat adjuk erre a megállapodásra, igen vagy nem. Igazából én is aként vélekedek, ahogyan a GUE és különösen a zöldek, a legtöbb fennmaradó aggály nem szerepel a szövegben, illetve nem a szöveggel kapcsolatos, hanem inkább a kontextussal. Amint már kifejtettem, a szükségesség és az arányosság még mindig nem kellőképpen bizonyított, de ez nem a szöveghez kapcsolódik a megállapodás szövegéhez, hanem ez a bizottság feladata lett volna, és a bizottság feladata is a jövőben a következő megállapodásokra és az EU PNR-re nézve egy másik aggája jogalap, de nyilván ez sem a megállapodás szövegéhez, nem magához a megállapodáshoz kapcsolódik. Ami a két állásfoglalást illetőről is szólt valaki, májusban és novemberben tavaly elfogadtunk ilyen állásfoglalásokat, a megállapodás több kritériumot is kielégít, amelyeket ezekben megfogalmaztunk. Vézsa asszony felszólalására is reagálnék. Nagyon pontosan körülírt azon az adatok köre, amelyek gyűjthetőek. Pontosan lehet tudni, hogy milyen adatgyűjtésre kerülhet sor, és milyen adatokat nem lehet begyűjteni. Az adat átadásra is vonatkoznak szabályok, az adat megtartási tárolási időszak 5 és fél év. Valóban ez egy eléggé önkényes választásnak tűnik. Lehet, hogy túl rövid, lehet, hogy túl hosszú, lehet, hogy jó, de ezt nem tudjuk pontosan. Ez olyasmi, amit talán a bizottságnak kellene bizonyítania, és ez még nem történt meg. Ami a profilírozást illeti, a megállapodás igazából nem említi konkrétan a profil ez lehet, hogy jó hír, lehet, hogy rossz, lehet, hogy nem megengedett a profilírozás, lehet, hogy megengedett. Ez nem derül ki. A bizottság azt mondja, hogy nincsenek automatikus döntések, ezért nem fordul elő majd a profilírozás, de azt hiszem, hogy itt tévednek. Az automatikus döntéshozatal és a profilírozás két külön dolog. És hogyha ilyen alapból indult ki a bizottság a tárgyalás során, akkor tévedett. Nincsen arra garancia, hogy nem lesz profilképzés, garanciára van szükség. Arra van garancia, hogy automatikus döntések nem lesznek, de a két dolog nem esik egybe. Nagyon örülök, hogy közös felülvizsgálatot irányoztak elő egy éven belül, ez jó dolog. Ami a hatály korlátozását illeti, itt is vannak még hiányosságok jogilag, vannak olyan kiskapuk, amelyek kivételek lehetnek, a közegészségügyre hivatkoztak, de ennek nincs köze a terrorizmushoz, vagy a súlyos határokon átnyúló bűnözéshez, úgyhogy vannak itt jogi kiskapuk, ezzel még kellene foglalkozni. Továbbra is adj, azt javaslom, hogy szavazzuk meg ezt a megállapodást, de azért ne örvendezzünk annyira. Van két, sőt három záró észrevételem a bizottság irányában. Az egyik az, hogy mi is tudjuk, hogy nem minden tagállam támogatja majd vagy járul hozzá a megállapodáshoz. Tudjuk, hogy lesznek tartózkodások, lehet legalább egy nagy tagállam tartózkodni fog. A második észrevételem a következő. A biztos nyilvánosan kijelentette a plenáris ülésen, ez szerepel a jegyzőkönyvben is egyébként, és majd egy levélváltásban szeretném ezt megerősíteni, és vagyis javaslatokat tett arra, hogy felfüggesszék vagy lezárják a megállapodást, hogyha a parlament a bizottságtól ezt kéri. Ez nem derül ki a szerződésből világosan, vagyis hogy erre milyen eljárás vonatkozik, de van egy politikai megállapodás, és szeretném, hogyha a szavazás előtt ezt még megerősítenénk. Még egy észrevételem, és ez nem az Ausztráliával kötött megállapodásra vonatkozik, de a bizottságnak valamiben tisztán kell látnia. Több dolgot kérünk, több éve, több kérdésünk van, amelyekre nem hajlandóak válaszolni, de van egy, bizottság, van egy dolog, amit a bizottságnak meg kell adnia még mielőtt az USA megállapodást megszavaznánk, a két oldalú megállapodásokról pontos információkra van szükségünk. Két ilyen megállapodás most nyáron született, és ez tudnunk kell, hogy a PNR-re ezek hivatkoznak-e. Tudnunk kell, hogy miről tárgyalunk, és nem jó dolog, hogyha a hátunk mögött a tagállamok külön tárgyalásokba bocsátkoznak a PNR-rel kapcsolatosan. Ez nem az Ausztrál megállapodása vonatkozik, de ezt a bizottságnak sürgősen tisztáznia kell, hogyha a tagállamok nem működnek együtt kellőképpen, akkor nem jó ez az eljárás. Erre az információra szükségünk van. Kérem a kollégákat, hogy olvassák át a magyarázó nyilatkozatot, ennek a tervezetét, amit szeretnénk majd a szöveghez csatolni, ez a magyarázó nyilatkozat részletesen fejtegeti még azokat az aggályokat és elvárásokat, amelyeket az Európai Bizottsággal szemben továbbra is fenntartunk. Köszönöm. Köszönöm, ennyit erről. Ideje bejelenteni, hogy a módosítók benyújtásának határideje október 5-e délután 5 óra. A Libében a szavazásra október 17-én kerül sor, Október 17-én szavazunk tehát erről az ügyről. Köszönet az összes résztvevőnek, akik a vitához hozzászóltak, és tovább lépünk a következő napi rendi pontra. kollégánk Diaz de Mera úr témájáról van szó. a külső határok átlépésekor vízum kötelesség, kötelezettség alá eső és ez alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló tanácsi rendelet módosítása. Ez egy olyan rendeletet módosít, amely a pozitív és negatív vízumlisták létrehozását szabályozza, jelentéstevőnktől, Diaz de Mera úrtól fogjuk meghallgatni először a bevezetőt, aztán a többi képviselőt is szívesen meghallgatjuk, csak úgy, mint a bizottságot és a lengyel elnökség képviselőjét. Akkor most Diaz de Mera úr következik, a jelentéstevő. Köszönöm szépen, elnök úr! mióta ez a jelentés hozzám került, Már körülbelül egy hónappal ezelőtt volt alkalmam rá, hogy szóljak róla, és meghallgassuk a tanács és a bizottság véleményét is. Ha egyetért ezzel, elnök úr, akkor nem térnék vissza azokra a témákra, amelyeket már megtárgyaltunk a korábbiakban, hanem azt kérném, hogy inkább hallgathassuk meg először a bizottságot és a tanácsot. Különösen azt szeretném tőlük megtudni, hogy mit, gond, hogy mit tudnak megosztani velünk azzal kapcsolatban, hogy a tanácsban hogy jutott előre ez az ügy. A legfrissebb tárgy, információkat szeretnénk a tárgyalási folyamatról megkapni tisztában vagyunk azzal, hogy vannak olyan területek, amelyekben nincs egyetértés, úgyhogy a szakbizottságunk és az egész parlament nagy érdeklődéssel hallgatná ezt, hogy mi történik, különösen a tanácsban. És meg kell adni ennek a lehetőséget, hogy a bizottság és a tanács vélemény nyilvánítson, és hogyha ez nem lehetséges, akkor ezt meg kell majd a jelentés bemutatása előtt tenni. Gracias, señor Díaz de... Köszönöm szépen, Díaz Hemere úr. És most hallgassuk meg az árnyék előadókat. Le, eh, reitero, eh, breve. Röviden megismételném, hogy jó lenne tudni, hogy a tanácsban hogyan áll ez a dolog, és először a tanács és a bizottság nyilvánítson véleményt, ezt szeretném. Elnézést, egy picit itt elvonták a figyelmemet, amikor ezt javasolta, természetesen ez lehetséges. Úgyhogy hallgassuk meg először a bizottság képviselőjét, Palmer urat. Palmen urat. Vagy Garcia Martínez úr itt vannak-e? A bizottság képviselet esetében szeretnének önök először szólni, vagy a tanács? Palman. Kollégám Palman úr elakadt a dugóban, most hívott fel, úgyhogy ezért azt kérném, hogy először a lengyel elnökség képviselője szólaljon fel. Akkor először Jazinski úr a lengyel elnökség nevében. Köszönöm szépen, elnök úr! Nem meglepetés, hogy a PNR és a vízum ügyeket is nyomon követem szeretnék nagyon röviden bemutatni ezt, hogy hogy állnak az ügyek e területen. Azt hiszem, hogy igazából a bizottság és a tanács nevében is beszélhetek bizonyos mértékben, hiszen eddig, és ennek örülünk, nem volt annyira sok véleménykülönbség a tagállamok között, illetve a bizottság között, amikor ezt az ügyet tárgyaltuk. Csak néhány pontot szeretnék felsorolni, amelyek problematikusak lehetnek, de ezek általában eléggé technikai jellegűek. Természetesen, amikor kezdeményezzük a felfüggesztési záradékot a vízum rezsimmel kapcsolatban, akkor nagyon politikaivá válik a vita. Ezt meg is érthetjük. Mindazonáltal azt látjuk, hogy nagyon sok kérdés és probléma van, amelyeket meg tudunk oldani, és a lengyel elnökség úgy gondolja, hogy még ezek a lengyel elnökség alatt megoldhatóak, mert főleg technikai jellegűek. Az első ilyen a kölcsönösség kérdése. Mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy voltak nemrégiben esetek, amelyekben a kölcsönösség nem valósult meg harmadik országokkal való kapcsolatunkban. Az Európai Bizottság és a Tanács folytatja a munkát, hogy a fennmaradó ügyeket megoldja, de elképzelhető, hogy néhány tagállam bajban lesz. Aztán egy másik probléma, amely nagyon messzire mutat, ez a Törökországgal kapcsolatos ügy. Az elnökség véleménye szerint általánosságban az Európai Bíróság joghatósága alá kell ezt utalnunk. A tisztelt képviselők remélem egyetértenek ezzel. A Szoviszál ügy egy konkrét ügy volt, amelyet itt meg kell figyelnünk, és a következő évben a Demirkán ítélet várható. Ezt is figyelembe kell majd vennünk akkor, amikor a parlamentben is akár döntünk erről az ügyről. Tehát jogi szempontból valószínűleg az Európai Bíróság ezt az ügyet meg tudja majd oldani, és akkor ennek nyomán járhatunk majd el mi is. Aztán a Safeguard Clause védzáradékkal kapcsolatban Elképzelhető, hogy a jövőben lesznek olyan tagállamok, amelyek úgy döntenek, hogy a, bíró, a bizottsághoz fordulnak, és azt mondják, hogy problémájuk van. És akkor kell odafigyelni azokra a javaslatokra, amelyeket most a delegációknak nem küldünk tovább. Persze, egyáltalán nem szabad, hogy ez egy automatikus eljárás legyen. A bizottságnak a feladata az, hogy a helyszínen vizsgálja meg konkrét esetet. A vízumok kiadása nem lehet a szervezet bűnözés elleni küzdelem eszköze. Nem erről van szó. Ugyanakkor azonban, amikor a kritériumokról beszélünk, a feltételekről, akkor nagyon fontos, hogy ne felejtsük el azt, hogy a harmadik államok kapcsolatban végig kell gondolni azt is, hogy me, milyen mennyiségű menedékkérő érkezhet onnét, és milyen mennyiségű a közbiztonságra veszélyessé válható ember érkezhet esetleg ezekből az országokból. Tehát ezt meg kell vizsgálni. És ugyanakkor az ilyen val szóval a frontex és az Európollal is együtt kell működnünk. Tehát ezt se tévesszük szem elől. Tisztelt képviselők, mindazonáltal elmondhatom, hogy nem akarunk az Európai Bizottság javaslatán túlmenni. Ez egy jó szöveg, nagy mértékben többé-kevésbé azt mondható, hogy kisebb kiigazításokkal el tudjuk ö, fogadni, de ennél távolabbra, ennél túl nem szeretnénk lépni. Az Európai Bizottság felvetette azt a lehetőséget is, hogy a vízum kényszert bizonyos esetekben ideiglenesen visszaállítanak, de ehhez a parlamentnek hozzá kell járulnia. Semmi olyasmit nem teszünk, amivel az Európai Parlament hatásköreit sértenénk, akár a rendelet egyes vagy kettes mellékletére vonatkozóan sem. Elnézést, hogy ilyen hosszan szólaltam fel. Köszönöm, hogy az elnök. A bizottság kíván ehhez hozzászólni? Nem? Jó, akkor Diaz de Mera úr, öni a szó. Intervención. Hogyha most el tudja mondani a felszólalását. Igen, köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen Jaszinski úrnak is a tanács képviseletében a legutóbbi észrevételeiért. Továbbra is vannak még nyugtalanságok, kérdések, és ezeket figyelembe kell venni. Ezek nem pontosan a technikai aspektusok, amelyek a védzáradék alkalmazásához kapcsolódnak, hanem két olyan kérdés van, amelyeknek van tevője is, például a kölcsönösség kérdése, amely bizonyos tagállamokra, vagy egy bizonyos tagállamra vonatkoznak. Most nem is akarom megemlíteni, hogy ez melyik. Ez nem oldódott meg ez a viszonossági kérdés, és Tudni szeretném, hogy milyen kvantitatív érvek támogatják ennek a tagállamnak a külön a fenntartását, nem említem meg tehát ezt a tagállamot, és a török kérdésben is felmerül ez a kérdés, várjuk a, az Európai Bíróság döntését, és vannak olyan technikai kérdések, amelyek bizonyos százalékokat határoznak meg a védzáradék alkalmazására nézve, mert nem csak olyan aggály ez, amelyet már én is kifejtettem, és lesz asszony is említett, hanem vannak olyan tagállamok, amelyek osztoznak ebben az aggályban a százalékok meghatározása tekintetében függetlenül attól, hogy most megnyitjuk ezt a vitát a kollégákkal. A tanács és a bizottság véleménye alapján még mindig kétségek vannak a védzeradék alkalmazásával kapcsolatos százalékos értékek alkalmazása tekintetében. Köszönöm szépen, Dél úr. És akkor most hallgassuk meg az árnyék előadókat. Kezdjük Tanja Fagyon A poročevalcu in pa seveda. Köszönöm szépen a jelentéstevő munkáját és a lengyel elnökség magyarázatát is. Ezzel is mondjam, hogy üdvözlöm az Európai Bizottság a vészáradékkal kapcsolatos szándékát, hiszen ez lehetővé tenni a vízumrendszer átmeneti bevezetését. Ez azonban csak sürgős és rendkívüli esetekben történhetne meg, és alapos vizsgálat előzhetné meg. Ez helyén való. Ám nekem is vannak azért kétségeim ezzel kapcsolatban, és a javaslat jelenlegi formájában azt mondja, hogy a parlamentnek csak egyfajta magyarázó szerepe van. Ez a tanács és a tagállamok nem kell feltétlenül figyelembe vegyék az Európai Parlament véleményét a gyakorlatban, és ez szerintem abszolút elfogadhatatlan. A a bizottsággal ö, közösen ez egy együttöntési eljárás része kell legyen, különösen az EU szabályozás módosítását illetően, és nem adhatjuk fel ebben a hatáskörünket, nem a tagállam dönti el önmagában hogy eh, mikor függeszti fel a vízumrendszeret egy harmadik állammal. A jelenlegi szabályozás szerint egy tagállam kezdeményezhet ki a vízum eltörlését. A bizottság három ilyen ö, forgatókönyvet ír le, a hat hónapon belül 50%-kal növekszik az illegális bevándorlók száma, hasonló mértékben a menedéket kérők száma, illetve a a visszautasított vízumkérelmek aránya. Ám az 50 százalék nagyon kérdéses arány. Ez lehet nagyon kevés, vagy nagyon sok számú eset. Ha összevetjük a tavalyi és idei adatokat, most ezek alapján Németország bármikor kérhette volna a sürgőségi eljárást ezek alapján. Tehát ez az 50 százalékos küszöbérték ezért is nagyon kérdéses, és további tárgyalás igényelne ennek pontosítását. A bizottság szerint a bizottság és a tagállamok nagyon gyorsan befogyasztatnák az Európai Parlament bevonása nélkül is a vízummentes rendszert. A szabadságban ülő kollégáimat arra hívom fel, hogy a hatáskörünket jobban érvényesítsük Remélem, hogy ezt a végzáradékot sem kell alkalmazni, ez inkább egy politikai kérdése, hogy a lengyel elnökség is kifejtette az imént, és a javaslat egésze egy nagyon kényes időszakban, 2009 végén született, amikor három országgal kapcsolatban, három balkáni országgal kapcsolatban elvetettük a vízumrendszert, és akkor növekedett a menedéket kérők száma, és Szerbiából, Macedóniából továbbra is növekszenek ezek a, a számadatok. A bizottság ezzel kapcsolatban megfelelő fellépést is kért. Um, egy átmeneti a populisták nagyon sok tagállamban hasznát látták ezeknek a jelenségeknek, az egészségügyi rendszer sokan megkérdőjelezték ezen fejlemények fényében. Látnunk kell, hogy a vízummentesség egyfajta jó akarat jelzése és a gazdasági politik együttműködés felé vezető úton való lépés. Tehát nem szabad nehezebbé tennünk az életet azon országoknak, amelyek beléptek ebbe a vízummentes rendszerbe már. Tanoka! Köszönöm szépen, Tanoka képviselő. Tanoka. Köszönöm. Én is szeretném megköszönni. Diaz de Mera az képviselőnek és a lengyel elnökség képviselőnek a magyarázatokat. Ám továbbra is azt mondhatom, hogy frakciónk bár általában támogatja ezen javaslatok szükség, szükségszerű volt, tehát ám a me- és a mechanizmusokat, ám a feltételeket tovább kell tárgyalni. Én meg ráadásul azok közé tartozom, aki felvett, akik felvették a kérdést, hogy vajon ezek a javaslatok eléggé megalapozottak-e, különösen az 50%-os növekmény, vagy küszöbb értékek tekintetében, mert a százalékos arányok sosem adják meg, hogy voltak épp hány szeméről van szó. És ezt megemlítettem az első forduló során is, hogy e, akár néhány tucat, vagy néhány száz emberről is szó lehet. És ez teljesen más helyzetet jelent. Tehát nem százalékokról kellene beszélni, hanem a személyek számáról akik mondjuk illegálisan tartózkodnak az adott országban. Tehát nagyra értékelem a tanács azon készségét. Elfogadnak, elfogadják az Európai Parlament jelentős szerepkörét a tárgyalások során, és reméljük, hogy az együttműködés tovább is erősödik ezen kérdésben. Köszönöm. Enszi úr. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să spun și eu că această introducere a unei clauze... Köszönöm szépen. Azt szeretném hozzáfűzni, hogy egy ilyen védzáradék, melyek révén kivételes esetekben felfüggeszthető vízumentesség hasznos eszköz lehet, ám csak akkor, hogyha valóban objektív kritériumok alapján vezetjük be ezt, ezeket a védzáradékokat, és csak valóban meghatározott időre. Ez az meglep viszont, hogy, hogy olyan államokkal szemben nem vezetik be ezeket, amelyek nem tartják be a reciprocitás rendszerét. Ugyanakkor a kölcsönösség nem betartása esetén azért korlátozni lehetne ezt. Tehát még mindig nagyon sok állampolgárt érint a nem kölcsönösségen alapuló vízumrendszerek ügye. Az Európai Bizottság próbálja kicsinyíteni ezt a problémát, ez szerintem elfogadhatatlan. Sokkal aktívabban kellene tárgyalnunk az érintett tagállamok ügyében, amelyekre negatív hatással lehet ez a rendszer. Hogyha a kölcsönösség elvét megsértik harmadik országok, akkor arra ellenlépéseket kellene tennünk. Egyesült Államok és Kanadá, az az állam, két állam, amire meg gondolok. A, a bizottság és a tanács határozottabban kellene föllépen az érintett tagállamok, a kölcsönösség megtagadásával által negatív tagállamok érdekében.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 Kérem, hogy kezdje újból a felszólalását. Kérdezem a cseh kabint, hogy működik-e. Igen. Jó. Azt szeretném elmondani, hogy egyetértek mindazzal, ami elhangzott. Még a bizottságot ért fejmosással is egyetértek. Szeretnék azonban hozzátenni valamit. 80 millió európai állampolgárnak vízum kötelezettsége van, bár az ő országaikat látogathatják vízum nélkül harmadik állambeli országok. Például Csehország eset esetében is van ilyen. Mielőtt a Cseh köztársaság az Európai Unióhoz csatlakozott volna, nem volt vízum kötelezettségünk bizonyos harmadik, tagá, harmadik országokkal szemben, miután azonban csatlakoztunk, 27 hón, és 27 hónapja az Európai Bizottság nem tesz semmit. Hogyha Kanada nem lép, az rendben van, azt el tudjuk fogadni, de hogyha az Európai Bizottság azért van itt, hogy minket képviseljen, akkor a hatásköreit gyakorolnia kell, és képviselnie kell a tagállamokat. Tehát ez egy valódi politikai probléma. Az Európai Bizottság képviselője az Európai Tanács képviselője elmondta, hogy a védzáradékkal kapcsolatban mi a véleménye. Igen, egyetértek azzal, hogy egy ilyen jellegű javaslatot támogatni lehet, amelyet a tagállamok nyújthatnak be, hogy amikor egy tagállam, amely olyan helyzetben találja magát egyoldalúan, hogy vízum kötelezettséget kell bevezessen, akkor a bizottsághoz forduljon, és például egy három hónapos periódusra ezt megtehetse. De akkor az Európai Bizottságnak nagyon világos határidőt kellene szabni, három-négy hónap, vagy még ennél is rövidebbet, hogy reagáljon és lépjen. Természetesen az Európai Parlament és tanács véleményét is ki kell kérni, amelyek módosíthatják az Európai Bizottság öm, határozatát, de az nem elfogadható, hogy 27 hónapig kelljen várakozni ahhoz, hogy az Európai Bizottság lépjen. És egy éve nem kapok az Európai Bizottságtól az agályaimra választ. Halljuk azt, hogy az Európai Bizottság meg akarja oldani a problémákat, stb. stb. Igen, én ezt mindig hallom, de a valóságban nincs meg a bizalom. A fő probléma az az, hogy nincs meg a bizalom az alapelvek hiányoznak, az egység és a szolidaritás hiányzik. Ezért azt kérem önöktől, hogy támogassák a javaslatomat. Köszönöm, Boszkürt asszony a következő. Köszönöm, elnök úr. Egy, csak egy kérdésem volna a bizottság és a tanács címére. Ez a Törökország, Törökország konkrét helyzetével kapcsolatos. Tavaly Strasbourgban Malmström biztos asszony vízum könnyítésekről, vízum tárgyalásokról beszélt. Kérdésem, mert Törökország kapcsolatban, kérdésem, hogy ezt ennek további terét hogyan tervezik? A Szajszál esettel kapcsolatban, ami két évvel ezelőtt a bővítési biztos bejelentette, hogy vizsgálatot indítanak. Vajon ez a vizsgálat lefolyt végül is? Ha pedig igen, milyen eredménnyel járt, milyen a vízumkövetelmények és a csatlakozó jegyzőkönyvek tekintetében pedig az a kérdésem, hogy mely országokat sorolja fel ez a lista. Now, I understand, Mr. Palmen úr visszajött a terembe a bizottság részéről, kommentálná az eddig hallottakat? mielőtt visszaadom a szót a jelentéstevőnek. Pámen úr, öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Mindenkit üdvözlök. Hagy fejtsem ki röviden ismét, hogy ez százalékos arányokat miért tettük be a javaslatba. Először is a komitológia eljárás alkalmazását javasoltuk, ehhez pedig meglehetősen körülhatárolt kritériumokat kell alkalmazni a védzáradékok bevezetésére, amely ismét hangsúlyoznám, hogy a legvégső eszköz. Tehát, hogyha már semmi sem működik, akkor alkalmaznánk csak a védzáradékot. Konkrét százalékos arányokra azért van szükség, mert ahogy már elmondottam, szeretnék valóban biztosítani azt, hogy a komitológiai eljárás legyen alkalmazható, mely gyors bizottsági döntést engedne meg. E döntésről szólva, gondolom támogatnak ebben abban a véleményemben, hogy a vízzáradékról szóló javaslat harmadik bekezdésében azt mondjuk ki, hogy a bizottság megvizsgálja a tagállam általi kérést, megvizsgálja, hogy hány tagállamot érint a kérdés, erről az első bekezdés szól, illetve a bevándorlási helyzet egészének növekedésének helyzet az Európai Unió egészére vonatkozóan. Tehát jön egy, egy indítvány egy tagállamtól, egy, egy, egy, és aztán megvizsgáljuk a, mindenek a hatását az Európai Unió egészére. Például, ha élek, mondjuk egy tagállam, egy nagyon kicsi tagállam, ugye évente három menedéket kérő, vagy három menedéket kérő jelentkezik náluk, és ez hatra nő, az százszerzalékos növekményt jelent. Ám nyilvánvalóan a, a tagállami jelzés alapján megvizsgáljuk az EU helyzetet, és azt mondjuk, hogy álljon meg a, a menet, itt csak egy kis tagállamról van szó, és három szeméről, úgyhogy nem alkalmazható a vészeredék, hisz nem felel meg. Legalábbis egy kritériumot ugyan kielégít, ám nyilvánvalóan nem elégséges ez ahhoz, hogy beindítsuk a védzeradékot, mert csak egy tagállamról beszélünk, és nagyon kicsi számú menedéket kérőről. Tehát fontos elemez, látniuk kell, hogy az, az Európai Unió egészre vonatkozó hatást vizsgáljuk. Tehát a három feltétel bármelyikének megvalós esetén is megnézzük, hogy mekkora ennek a tényleges hatása. Most Törökország kapcsolatban már nem szerepel a napi renden, hadd fejtsem ki, hogy a bizottság múlt héten fejtette ki, azt, hogy arra törekszünk, hogy vízum könnyítést adjunk török állampolgároknak a jelenleg érvényben levő jogi keretek alapján. Ezt hangsúlyoznám tehát. Tehát jelenlegi a vízum kód által megengedett lehetőségekkel élnénk csak. Tudnék, ez a kódex bizonyos rugalmasságot enged meg, például több, többszöri belépést megengedő vízum kiadását jelenheti, vagy konkrét csop, társadalmi csoportok, vagy állampolgári csoportok számára adott könnyítéseket. Tehát erről beszélt a biztos, amikor a, a vízum könnyítésekről beszélt. Hangsúlyoznám tehát, hogy nem egy új vízumkönnyítési megállapodásról volt szó, amelyről egyébként tárgyalunk az EU keleti részén levő államokkal kapcsolatban, de nem Törökország kapcsolatban. A social ügyel kapcsolatban pedig ezt nem kommentálnám, voltak éppen két tagállamot érintett ez a jogügy, mindenki tudja, melyik ez a két tagállam a többiekre gyakorlatilag nem volt hatással ez. Úgyhogy ha megnézzük a javaslatunkat, az 539-es módosítására láthatják, hogy igyekeztünk a Törökországra vonatkozó javaslatunkban figyelembe venni ezt az inkriminált bírósági határozatot. Úgyhogy ennyire szorítkoznék a válaszomban, illetve szívesen válaszolok további kérdéseikre majd. Jó. Akkor most visszadom a szót Diaszemere úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. És nagyon köszönöm eh, Fajon asszony, eh, Rajroka asszony és Jeszim Rejtodó kollégák eh, felszólalását, illetve Boszkurt asszony szavait. Egyetértek ezekkel a fenntartásokkal, osztozom bennük, és ahhoz, hogy a visszaéléseket elkerüljük, és elő tudjuk segíteni a szabályos jogszerű bevándorlás jelenségét, ezért erre a védzáradékra szükség van, de technikai kérdéseim is vannak összefoglalva. A politikai kérdéseim elsősorban a védzáradék alkalmazásához, de nem elnézést, a viszonosság kérdéséhez kapcsolódnak. Ami a viszonosság kérdését illeti, ahogyan már többen is kifejtették, elsősorban a cseh köztársaságot érinti Kanadával összefüggésben. Ez a kérdés megoldatlan, továbbra is napirenden van, és a parlamenti vita során ezzel foglalkoznunk kell, továbbá a tanácssal és a bizottsággal folytatott tárgyalások során is a módosítók benyújtására még nincsen meg a határidő, úgyhogy mindenképpen meg kell találnunk egy valamilyen módosítóval a legjobb megoldást. És egy nagyon fontos kérdés, amiről minden kolléga említést tett, a százalékos értékek alkalmazása, a védzáradák, védzáradék, a szolidaritási védzáradék alkalmazásában, de nem javítja ki magát az előadó, a védzáradék alkalmazásában. Jeleztek esetlegesen uh, hatékony megoldásokat uh, a jelentés kidolgozásában. Először is a számokról kell beszélni. A számok uh, nyilván az abszolút számok pontosabb meghatározást adnak, mint a százalékos értékek, mert például hogyha négy-nyolc szeméről beszélünk, ez lehet száz százalék is, hogyha négy emberről beszélünk, vagy nyolc emberről, akkor ez egy irreleváns szám önmagában. Tehát jobb, hogyha abszolút számokról, vagy közelítő számokról beszélünk, mint százalékos értékekről. Ezt ki kell dolgoznunk ezt a kérdést, és később majd a tanács és a bizottság elé kell bocsátani a megoldási javaslatunkat. Ami a bizottság felszólalását illeti, valóban, én is úgy gondolom, hogy világos az eljárás, és az is világos, hogyha valamely tagállam értesítést ad, akkor ezt értékelni kell. Nagy betűvel kiemelem, hogy értékelni kell, figyelembe kell venni a különböző véleményeket, jelentéseket, a Frontex jelentését, illetve a menekültügyi intézmények jelentéseit is. De a parlament szerepe az, hogy a következményeket is felmérje. A komitológia olyasmi, ami megérthető, érthető megoldás a sürgősségi kérdésekben, de a sürgős és vészhelyzetek megoldásában a parlament szerepét is figyelembe kell venni. Mint a bizottság korábbi felszólalásában Dekuszter úr már elmondta egyértelműen, hogy kötelezettséget vállal arra, hogy folyamatosan kapcsolatot tart a parlamenttel minden olyan esetben, amikor kivételesen és alkalmi jelleggel használni kell a védzáradékot. Remélem, hogy ez a jövőben is így történik majd. Jövő héten sajnos orvoshoz kell mennem, úgyhogy egy kicsit kilépek a játéktérről, de az árnyék előadóval 20-án szeretnék majd délelőtt találkozni, és reméljük, hogy tovább tudjuk vinni ennek a jelentésnek az ügyét. Köszönöm. Köszönöm szépen, Díaz Hemera úr. Köszönöm, hogy bemutatta ezt a témát, és hogy lezárta a vitát, és a leg jobbakat kívánom eh, erre az egészségügyi beavatkozásra, és remélem, hogy minél hamarabb visszatér a munkához, a szakbizottságban és a parlamentben, és a jelentéstervezetet eh, remélhetőleg eh, a Libe Bizottság novemberi rendesülésén bemutatja. Jó, akkor nézzük az árnyék előadókkal való egyeztetést. Tenszió úr, szeretne szólni? raportor, Egy kis pontosítással szeretnék élni, ami a kölcsönösséget illeti. Kizárólag a cseh köztársaság nem kedvezményezett, nem kizárólag a cseh köztársaság, hanem 15 tagállam Bulgária, Lengyelország, Románia és Ciprus tehát javítja magát az előadó, öt tagállam érintett. Köszönöm szépen ezt a pontosítást. Tudatában vagyok annak, amiről ön is beszél. Én kifejezetten arról beszéltem, a cseh köztársaság összefüggésében, vagy milyen probléma merült fel Kanadával, ahogy erről Tova asszony is elmondta, de tudom, hogy vannak más országok is, többek között a kolléga országa, akiknél nem érvényesül ez a viszonosság. Köszönöm szépen, Diaszemera úr, és remélem, hogy hamarosan viszont látjuk és folytatjuk a téma tárgyalását. Most nézzük a tizedik pontot. Day. Azaz az Európai Szomszédság politika felülvizsgálata következik, tízes napi rendi pont. Flott asszony a jelentéstevő. És most a módosítók módosítások megvitatására fog sor kerülni. A módosítások előterjesztésének határideje szeptember 14-e volt, és most Azért vagyunk itt, hogy megvitassuk a módosító indítványokat, amelyeket benyújtottak. Azzal kezdem, hogy a jelentéstevő asszonynak, Flót asszonynak adom meg a szót. Köszönöm. Először is köszönöm a kollégáknak a munkát, hiszen 71 módosító indítvány nyújtottak be a vélemény tervezethez a teljes politikai spektrumból. Köszönöm ezeket, a legtöbb módosító indítványa jó irányba megy, ugyanis szeretnénk megújítani a szomszédsági politikát a partnereink érdekében. A migráció, a mobilitás kérdésköreire kitérünk ki. Számos módosító indítványt teljes mértékben lehet támogatni, de mindazonáltal én most globálisan a szomszédságpolitika megújítására koncentrálnék. Ez persze a külön, külügyi szakbizottság fogja mm, megvitatni, de azért nagyon fontos az, hogy a fő kérdésekre mi is kitérjünk, a, gondolk itt a migráció, az emberi jogok és a menedék kérdésére. Ezekben mi vagyunk a legfőbb szakbizottság ugyanis. Tehát nagyon fontos, hogy ebbe a tervezetbe, véleménytervezetbe bekerüljenek ezek az aspektusok is a megfelelő hangsúlyjal. Nagy elégedettséggel tapasztaltam azt, azt hogy sok kolléga, a kollégák többsége a vízumliberalizáció felé szeretne elmozdulni. Ez nagyon jól reagál a mobilitás kérdéskörében felmerült problémákra, és a mediterrán térségben tapasztalható mobilizáció, a rengeteg mozgás lereagálására is sor került a módosító indítványokban. Az embercsempészet kapcsolatban nagyon fontos, hogy legyen egy protokoll, egy közös protokoll, amelyet el tudunk fogadni. Az új mobilitási partnerség a harmadik országokkal ezt is segítheti. A migráns munkavállalók és családjuk utazása szintén nagyon fontos. Az erre vonatkozó szerződésekben nincsenek új kötelezettségek a tagállamokra nézve, ez is nagyon hasznos tehát. Az, a bevándorlókkal kapcsolatos politikák a, a dél-mediterrán országok vagy tagállamok már ratifikálták, nagyon fontos lenne, hogy a többi Európai Uniós tagállam is ezt a, ezt a megállapodást ratifikálja, hiszen rendkívül időszerű. Az új demokratikus, demokratizálási folyamat útjára lépett országoknak is nagy segítséget nyújtana, hogyha előrelépnénk ebben az ügyben. Az európai alapokkal kapcsolatban támogatom egyrésztről azt, hogy célzottabb, jobban értékelt és jelentősen mértékű összegeket tudjunk elkülöníteni ezekből az alapokból a szomszédsági politikában velünk együttműködő országokra. Gondolok például Tunéziára, ahol 4 milliárd eurót fogunk 2011-től 2013-ig elkölteni. Tehát ezek óriási összegek, és azért nagyon fontos az, hogy a megfelelő elmélyült ellenőrzése is megvalósuljon ezen alapok elköltésének. Ezért nagyon fontos lenne, hogyha kijelölnénk nem csak a demokratizálódási, a politikai reformok, hanem a gazdasági reformok, a társadalmi egyenlőségre vonatkozó reformok kapcsán is a fő célokat, és ezeket támogatnánk. A civil társadalommal való partnerség, azt hiszem, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy az új szomszédsági politikának további minőségi jellegzetességei kell, hogy legyenek annak érdekében, hogy a civil társadalmat jobban tudjuk támogatni minden szinten a célok megfogalmazása, a megvalósítás és az utolgos értékelés során is konzultációra, nyomonkövetésre, monitoringra tudnánk nekik segítséget adni. És nagyon fontos, hogy ez is megfelelően valósuljon meg, és együtt tudjunk fellépni, és az egész ö, szomszédsági politikában a teljes civil társadalom bevonásával tudjuk mindezt megvalósítani. A jelenlegi válság amelyről szót ejtettünk, például szerdán is a az Európai Parlament plenáris ülésén. Tudjuk, hogy mi történt, tudjuk, hogy mi történik a környező országokban, de még mindig azt látom, hogy nagyon nagy többség támogatja azokat a konkrét pontokat, hogy legyen egy vizsgálat, és ahogy azt Olaszország is mondta, és esetleg más tagállamok is, már tárgyaltak Tunéziával, de azt szeretnénk, hogyha ennek a tárgyalásoknak az eredménye nyilvánossá válnának. Annak érdekében, hogy az Európai Unió egységesen tudja akár megnyitni a kapuit a menekültek előtt, akár szabályozni ezt a kérdést. Libiában voltam például múlt, múlt héten, de a szubszaharai Afrikában, Tunéziában, Egyiptomban is sokan várnak arra, hogy az Európai Unió az ígéreteit teljesítse, és ezt meg is kell, hogy tegyük. És ezért hangsúlyoznám azt, hogy rendkívüli aktualitása van ennek a felülvizsgálatnak a jelenlegi válsághelyzetben. Nagyon sok módosító érkezett, amelyekkel kapcsolatban nincs problémám, és be tudom őket fogadni, vannak olyan módosító indítványok is, amelyek új bekezdéseket szeretnének megfogalmazni. Nagyon fontos, hogy a véleményünk ne legyen túl hosszú, és ezért elveszítse az irányt, ne legyen eléggé célzott, hiszen mi nekünk csak véleményünk lehet, mert a külügyi szakbizottság, a felelős szakbizottság, de hát ezt már mondtam. Nos, hát a most következő vitával kapcsolatban is azt tudom elmondani, hogy meghallgatom a véleményüket, és a következő délutánra, holnap délutánra tudok ígérni néhány kompromisszumos megoldást. Tehát meghallgatnám a véleményüket, és akkor holnap ezt egy kompromisszumos csomagban fogom majd önök elé tárni. We're opening. Köszönöm. Megnyitjuk a vitát. Képviselőkhez fordulok, módosítókról. Nedelcseva szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék gratulálni a jelentéstevő asszonynak a munkájához. És kifejezem azt is, hogy két pontban egyetértek vele. A módosítóindítványok indítványok számával kapcsolatban nagyon sok van, amelyekkel alapjába véven egyetértünk, és el tudjuk őket fogadni. Azonban érdekünk, hogy a lehető legtömörebb legyen a véleményünk, és ezért támogatni fogom a kompromisszumos módosító indítványokat. Olyan kompromisszumokra van szükség, amelyek éppen azokat a pontokat hangsúlyozzák, amikkel szintén egyetértek ebben a kapcsolatban az előadóval, hogy azokra van szükség, azokra a módosítókra, amelyek az emberi jogokat, a migráció, a menedékkérés kérdését érintik. Ezen kívül van néhány olyan kérdés is, amelyeket nem szeretnénk látni a kompromisszumokban. Inkább a migránsok jogairól beszélnénk, és nem a mobilitás jogra. A mobilitási jog önmagában nem létezik. Aztán az agyelszívás. Ez egy olyan kérdés, amely egyre inkább terjed, és amelynek nagyon komoly negatív hatásai vannak bizonyos országokra. Erre is érdemes lenne kitérni. Aztán a szervezetbűnözés és az embercsempészet kérdésköre röviden az illegális migráció elleni küzdelem kérdése, ez nagyon fontos. A negyedik, hogy a mobilitás si partnerségeket és az oktatók, egyetemi oktatók, illetve egyetemi hallgatók cseréjét támogassuk. Egyiptomot Törökországot, Libanont és Tunéziát már támogatjuk, és nagyon fontos, hogy legyen egy humanitárius folyosó, ami az esetleg későbbiekben felmerülő problémákban, problémák nyomán a migránsok mozgását segíteni. A néppárt részéről a 16-os módosítóval kapcsolatban a, az e-, megerősített együttműködés kérdésében, a, illetve a 25-ös módosítóval kapcsolatban a fenntartásunkat szeretném bejelenteni. Ez elnyomán azonban most nyitottak vagyunk a vitára, és ahogy a jelentéstevő is nagyon helyesen mondta, nagyon fontos, hogy egy olyan véleményünk legyen, amely tényleg szolgálja az ügyet, azt, hogy megújíthassuk a szomszédsági politikát, hiszen a jelenlegi kontextusban, a jelenlegi globális helyzetben rendkívül fontos ez a politika. Nagyon fontos, hogy realisták és pragmatikusak legyünk, amiben is szintén egyetértek az előadóval. Elnök, köszönöm Csava asszony, és most Wikström asszony kap szót. Köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt szeretném átadni gratulációimat a jelentéstevőnek. Nagyon fontos kérdésben. Az Európai Szomszédság politika forró téma manapság, és az állampolgárok érdeklődéssel fordulnak az észak-afrikai események után különösen a politika felé. Ezért üdvözlöm az AFESZ szakbizottság jelentését, és nagyra értékelem azt, hogy a mi szakbizottságunk is véleményt terjeszthet be, amelyet Flotor asszony fogalmaz meg nagyon sok elemét kell taglalnunk e szomszédság politikának, ám nagyon fontos, hogy a Műszakbizottságunk a saját hatásköréhez ragaszkodjon, és igyekezzen a mi témáinkra vonatkozóan véleményt alkotni, ahelyett, hogy egy nagyobb merítésű, talán érdekesebb, de nem szélra törő véleményt fogalmazna meg. Az is fontos, hogy nagyon világos üzenetet fogalmazzunk meg a számunkra fontos kérdésekben. Egyes módosítók ezek alapján túl kevéssé körülhatároltak, és olyan témákról szólnak, amelyekre sokkal több teret és időt kellene szánni, mint csak futó utalásokkal elintézni őket. Szerintem nagyon precíz üzenetet kell megfogalmaznunk az AFET bizottság felé a mi kompetenciákba eső ügyekben, például a migráció, menedék ügyek, és a visszatelepítés, visszafordítás. Hiszen végső soron a mi feladatunk az, hogy egy rövid véleményt ö, fogalmazzunk meg, amely lényegre törő. Várom a holnapi árnyék előadói ülés, és biztos vagyok benne, hogy fenntartható kompromisszumokat tudunk majd kialakítani. Köszönöm. Köszönöm. Giacolino képviselője szó. Presidente, sarò particolarmente breve in questo mio intervento. Köszönöm, elnök úr, nagyon rövid leszek. Teljesen egyetértek azokkal a megállapításokkal, amelyeket a kollégák adtak elő, különösen Wikström asszony véleményével és Flotrö asszony véleményével. Nagyon lényeges, hogy világos és egyértelmű üzeneteket közvetítsünk az emberi jogok védelmével kapcsolatosan, és azt is szögezzük le, hogy a bevándorlóknak kötelezettségeik is vannak, nem csak jogaik. Hiteles politikára van szükség, és világos iránymutatásokra, különösen ami a szociális aspektusokat illeti. Azért kétségeim is vannak a tekintetben, hogy vajon minden esetben hiteles szereplőként tudunk-e ezen a ponton fellépni, vagyis az európai források rendelkezésre állnak-e az együttműködési megállapodások teljesítésére. Európának foglalkoznia kell a bevándorlás problémájával, és ezt a szolidaritás szellemében kell megtennie, mind a legális, mind pedig az illegális bevándorlás tekintetében az európai intézményeknek tisztán kell látniuk a tekintetben, hogy az egyedi kétoldalú megállapodások, vagy a kereskedelmi megállapodásokhoz kötődő egyezmények keretében a harmadik országok is a szükséges jogi és politikai együttműködést biztosítsák. És csak olyankor olyanokat engedjenek Európába, akiknek joguk van itt tartózkodni, akár gazdasági bevándorlóként. A visszafogadási megállapodásokra is ez vonatkozik. Hogyha ezeket megfelelően ki akarjuk használni, akkor ezeknek megfelelően fókuszáltnak kell lenniük, és világosan le kell szögezniük bizonyos emberi jogokat. Köszönöm, Drucas úr. Köszönöm, én is rövid leszek. Köszönet illeti Flotter asszonyt a munkájáért, és azért, és köszönet minden képviselőtársam hozzászállását. Holnap lesz az árnyék előadók ülése, úgyhogy most csak általános megjegyzésre szorítkoznék e helyt. Azt hiszem, abban mindannyian egyetértünk, hogy ez a téma rendkívül fontos most. És meglehetősen kényes, sőt nehéz helyzetben vagyunk, azért, mert egyrészt az Európai Unió van, az európai állampolgárok a gazdasági válsággal kell szembenézenek, ez egyfajta bizonytalanságot érzetét teremti, és, és olyan jelenségeket vezet, mint az idegen gyűlölet növekedése, amelyet ki is aknáznak egyes politikusok. Másrészt a szomszédságunkban nagyon fontos változások tanúi vagyunk. E, a Nyugat-Balkánon, a Kaukázusban, nyugat de különösen Észak-Afrikában. És ez lehetőséget ad az Európai Uniónak, hogy szerepet játszon, növelje befolyását a saját szomszédsága térségében. Sőt, odáig megyek, hogy azt mondom, az Európai Unió a beavatkozását, vagy ezt a befolyás növekedést a szomszédságban a való befektetésként kell érzékelje. A jó migrációs politika ma azt jelenti, hogy a közeljövőben elkerülünk hatalmas bajokat. Nyilvánvaló, hogy hatalmas migrációs hullámokkal kell majd szembenézzen Európa a közeljövőben, amely nem lesz kezelhető, ha most nem hozzuk meg a megfelelő lépéseket. Higgyék el, hazám Görögország meglehetős tapasztalatokkal bír e kérdésben. Úgyhogy ezt a kényes egyensúlyt fel kell tartani e területen, mert az állampolgárok bizonytalanságot éreznek, el vannak bizonytalanodva, és a populista befolyásnak vannak kitéve ezen ügyekben, úgyhogy örülök a, jó együttműködésnek a többi frakcióval, és nagy várakozással tekintek a holnapi árnyék előadói ülés elébe. Köszönöm, hogy az ennek most Trianta Filidis úr kap szót. Köszönöm szépen. Én is egyetértek képviselőtársaimmal, ami a jelentés súlyát, jelentőségét illeti. Éppen a mai helyzetben és az arab tavasz eh, hozta változások fényében. Ezért is köszönöm Flotra asszony kiváló munkáját, melyet véleményben kifejtett. E kérdésekkel foglalkoznunk kell, és meg kell határoznunk, mik azok a fő célok, amelyeket az Európai Szomszédság politikának követnie kell. Ezeket egy oldalra összefoglalni önmagában nagy kihívás. A frakcióm támogatja a jelentéstevő által alkalmazott módszertant, illetve gazdagítanánk azt néhány olyan ponttal, ami szerintünk fontos. Például, hogyha hogy új módszer érvényesül a szomszédság politikában, akkor az fontos, hogy kiegyensúlyozott kritériumokra alapuló legyen. És azt is hangsúlyoznunk kell, hogy az új bizottsági javaslatok továbbra is olyan logikára alapoznak, amely olyan támogatást nyújt a szomszédos országoknak, melyek révén hatékonyan, többek között hatékonyan felléphetnek az illegális bevándorlás ellen, és ezzel kapcsolatosan visszafordítási, visszatalanszolási megállapodásokat is kell kötnünk ezen országokkal, persze az emberi jogok figyelembevételével. Ezekről szólnak az általunk benyújtott módosítók. Elnök, köszönöm, most Prong a szó. Köszönöm. A jelentés jóváhagyólag szól a dél-mediterrán országok demokráciáért folyó harcáról, ezzel teljesen egyetértek. Ám a szöveg utal a mobilitás jogáról, amely emberi jog lenne. Hát felteszem a kérdést, hogy miért teszik ki magukat az emberek olyanok, oly sok veszélynek, életveszélynek, annak érdekében, hogy demokratikus országban élhessenek, hogyha feltételezzük, hogy az első joguk, amelyet alkalmazni kívánnak a szabadság alapján, az, hogy Európába vándoroljanak ki. Vagy a vízumkönnyetések révén, vagy legális módon, vagy a demokratikus és békés hazáiból való illegális kivándorlókként. Köszönöm szépen. Most fogod jönni a szó, hogy levonja a konklúziót. Köszönöm szépen nagyon sok megjegyzés éppen abban az irányban mutatta, amelyet én is követni szeretnék. A formátummal kapcsolatban is egyetértünk, hogy néhány bekezdés, néhány módosítást a lehető legtömörebbé kell tenni. Van néhány fontos dolog, amely a mobilitás jog új koncepciójának új megközelítését illeti. Ezeket a nemzetközi egyezmények lefektetik, és van egy olyan jog, mely egy nemzetközi jog, hogy minden á, embernek joga van, ha veszélyeztetve érzi magát, elhagyni az országot, amelyben tartózkodik. De az, amit látunk, az, amit kívánunk, hogy hogyan újítsuk meg a szomszédságot, azt kell most megfogalmazni, abban kell megállapodni az új, a demokratikus módon megválasztott kormányokkal a lehető leggyorsabban végig kell tárgyalni azt, hogy milyen szolgáltatásokra van szükségük, hogy ugyanazt a szerepet, amit a diktátorok betöltöttek, ugyanazt a szerepet illetve annak a hatását elérjük még egyszer, nevezetesen azt, hogy otthon maradjanak az emberek. Fejlődő társadalmokról van szó, és közös érdekünk az, hogy a cserét több szinten is kiteljesítsük, kiterjesszük, növeljük. Elismételném azt tehát, hogy a javaslataimat, a kompromisszumos javaslataimat a mai vita, illetve a holnapi vita alapján a holnap délután be fogom nyújtani. Köszönöm szépen. Merci encore, madame. Köszönöm szépen, Flotre asszony, és most pedig be kell jelentenem valamit, hogy az előadó az árnyék előadókkal találkozik majd a kompromisszumos módosító kialakítása érdekében, és október 17-én lesz a Libe szakbizottságban a szavazás a tervek szerint, ezt jegyezzék le. Ennyit erről a napi rendi pontról. És most következik a szavazás, az elektronikus szavazás a robbanóanyagok prekurzoraival kapcsolatosan, de ezt 11 órára ütemeztük be. És mivel tudom, hogy a Libe szakbizottság tagjai úgy tervezték, hogy 11 órakor kezdjék meg ezt a szavazást, úgyhogy azt mondom, hogy legyen 10 perc szünet, 11-kor pontosan kezdjük a szavazást, és akiknek nincs itt még az elektronikus szavazókártyájuk, kérem, hogy intézzék el, hogy itt legyen, mert a szavazáshoz az kell. És a Libe FEM bizottság közösen fog szavazni majd az Európai Védelmi Okiratról, erre is kérem, hogy készüljenek.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 Dear colleagues, if you want to take your seats. Kedves kollégák, kérem, hogy foglaljanak helyet. Pontosan 11 óra van, úgyhogy ígéretem szerint kezdjük a szavazást. Kérem, hogy mindenki járuljon ehhez hozzá. Használják az elektronikus szavazókártyájukat, helyezzék el megfelelő helyre rendeltetés szerint. És kezdjük is a 12. napi rendi pontunkat, a jelentéstervezetről szóló szavazást. A kollégánk az ügy előadója Mulder úr most készítette ezt a jelentést, a robbanó anyag prekurzorok forgalomba hozatala és felhasználása témakörében. Egy orientációs szavazást tartunk a módosítók elfogadásáról. Diaz Hemera úr elküldött valakit a kártyáért, nem sokára intézkedem, addig kérem, hogy engedje meg, hogy kézzel szavaz a fenntartással. Jó, akkor majd ezt a készfertartásos szavazatot hozzá fogjuk venni az eredményekhez a PPR részéről. If everybody is ready, we're getting started. With... Ha mindenki készen áll, akkor kezdjük a módosítókról szóló szavazást. 21. módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 22. visszavonva. Egyes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Amendment 35. Those in favor. 35-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 36-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 38-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 39-es mód mellette ellene tartózkodás elfogadva. 41-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 43-as elfog, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 44-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Nem? Jó, akkor ellenőrzzük elektronikusan a 44 ről szóló szavazást. Megnyitom a szavazást. 44-es tehát. Szavazunk. Lezárom. Elutasítva tehát. 45-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 46-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 52-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 53-as mellette ellen elnézést, elfeledkeztem valamiről. Igen, azt hittem, hogy ezt elvetettük. Elnézést, a 49-esről van szó mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Most akkor térjünk vissza az 53-asra mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 55-ös mellette ellene tartózkodás elvetve. Tekintsük most A kettes módosító az nem okafogyott, nem. Úgyhogy akkor szavazunk róla mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 56-os mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük az 56-ost. Ellenőrizzük, tehát megnyitom a szavazást. Lezárom. 27-15 ellenében, tehát elfogadjuk. Hármas módosító mellett ellenet tartózkodás elfogadva, 55-ös, 57-es két részben szavazunk. Az első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész, azt visszavonták. 58-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 59-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Három rész a 60-asból, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második visszavonva, harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 61-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 62 as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 64-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 66-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 67-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 4-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 69-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 70-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 71-es. Ez okafogyott, úgyhogy nem szavazunk róla. 6-os, 72 ugyanaz mellette ellene tartózkodás elfogadva, 7-es, 73-as azonosak, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 8-as, 74-es, 4-es is azonosak, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 76-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 77-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, Nézzük a bevezető rendelkezéseket. 9-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Láttam, hogy kétszeresen szavazott, úgyhogy még jobban elfogadtuk. 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 15-ös, visszavonva, szóbeli módosító a 7-es preambulum bekezdése kapcsolatosan mellette ellene tartózkodás elfogadva, 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, Nézzük az első módosítót a 13-as preambulum bekezdéssel kapcsolatban. Egyes módosító tehát, és a 19-es. Úgy látom, hogy az első részt visszavonták. Úgyhogy csak a második részről szavazunk mellette. Ellene tartózkodás elfogadva, és 20-as módosító mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. Most pedig a szöveg, ma módosított szöveg egészéről szavazunk, elektronikusan megkezdem, megnyitom a szavazást, és lezárom a szavazást. 47 egy ellenében elfogadtuk a véleményt. Mulder úr, gratulálok, köszönöm. Thank you. Don't miss the electronic... Köszönöm, ne tegyék messzire az elektronikus kártyáikat, hiszen további szavazásra lesz a LibeFem közös bizottsági ülésen az Európai Védelmi Határozatról. Kölkop úr, a szó. Elnök úr, kérem, azt szeretném kérni, és tudja, hogy mennyire próbálom figyelembe venni az időbeosztást. Kérem, hogy aki az ön óráit állítja, azt kérjem meg, hogy pontosra állítsa az órákat. 10 óra 59-kor ugyanis már 5 perce szavaztak, és az ön órája 10, 11 óra 5-6 percet mutatott. Nagyon fontos, hogyha az időt be akarjuk tartani, akkor szinkronizáljuk az óráinkat. És vannak, akik még utána érkeztek, és én időben érkeztem a szavazásra, elnök úr, és szeretném, hogyha egymáshoz állítanánk az órákat. Elnök. Igaza van. A lehető legjobban odafigyeltem arra, hogy pontosan nyissa meg a szavazást. Éppen azért egy 10 perces szünetünk is volt, mert az előző napi rendi pontot 10 perccel korábban befejeztük, és pont azért rendeltem el egy 10 perces szünetet, hogy éppen 11-kor kezdjük el a szavazást, és az itt látható óra szerint 11 órakor megkezdtük a szavazást. Lehet, hogy ez nem pontos, lehet, hogy előre van állítva, vagy késik, majd biztosítani fogom önt arról, hogy meggyőződök róla, hogy a legpontosabbak lesznek állítva ezek az órák is itt a teremben, de lényeg az, hogy mi az itteni óra szerint van 11-kor kezdtük a szavazást. Most pedig közös vita következik a menedékkérőkkel kapcsolatos csomagról. És 12 órakor tehát addig 40 percünk van a vitára. 12 órakor közös bizottsági ülés tart majd a Libe szakbizottsággal, nőjogi szakbizottsággal az Európai Védelmi Határozatról. Most pedig az ötös ponttal kapcsolatban közös vita következik, illetve a 13-as pont, amely nem más, mint mi és hogyan is? kérdezi az elnök. A menekültekkel foglalkozó csomaggal kapcsolatos együttes vita. Na már most itt egy ismét menetrendi problémánk van. Az elnökség, a lengyel elnökség bemutatót fog tartani, amelyet eredetileg, de aki eredetileg erre vállalkozott volna, sajnos nem tud eljönni, nem tud itt lenni, elnézést kér, és a helyettesét küldi, egy államtitkárt, aki a menekültekkel kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik. Piotr Sösensisk úrról van szó, de ha jól tudom, ő is éppen ódban van felénk a reptérről. Úgyhogy ismét időbeosztással kapcsolatos problémák merültek fel. I mean, we, we should get started with his presentation. Hát az ő prezentációjával kellett volna kezdeni, de úgy tűnik, hogy kénytelenek leszünk egy újabb szünetet tartani, hogy esélye legyen ideérni. Akkor ismét egy 10 perces szünetet fogunk tartani. Nem? Nem, nem. Nem, nem hanem használjuk ki ezt az időt, és ismét cseréljük fel a napirendi pontokat. Az egyenlőséggel két oldalán mindent megkavarunk, és hogyha a Guillaume asszony hajlandó vállalkozni rá, akkor meghallgathatjuk az ő jelentésével kapcsolatos véleményeket, és utána adjuk át a lengyel elnökség képviselőnek a szót, most pedig Guillaume asszony a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Megkaptam a szót, hogy akkor kitöltsem azt az időt, amíg a lengyel elnökség képviselője megérkezik. Hát köszönöm. Én itt most megfordítanám a dolgokat, hiszen úgy tűnik, hogy ez az idő, amit két vitára, egymás követő vitára szántunk, ezeket inkább általános vitává gyúrjuk össze. Egy első eszmecseréről van ugyanis szó, és mint ilyen, egy ilyen elsődleges eszmecserére úgy tűnik számomra, hogy nagyon rövid az idő. De hát, ha már egyszer kaptam egy kis időt, akkor az eljárásra vonatkozó irányelvvel kapcsolatos általános megjegyzéseimet megtenném azok az elemek, amelyek számomra legfontosabbnak tűnnek, és amelyek talán ebben a vitában a legelőremutatóbbak, előremutatóbbak, hogyha megbeszéljük őket, felvetem őket, és figyelembe véve azt is, hogy 2012-ig van határidőnk, Általánosságban szólok tehát akkor a menekültekkel foglalkozó csomagról. Az eljárásra vonatkozó irányelvvel kapcsolatos vita ennek a csomagnak rendkívül fontos részét képezi. Az Európai Bizottság már bemutatta az új javaslatot, és volt alkalmuk az árnyékjelentéstevőkkel, a képviselők és a bizottsággal arra, hogy felvessünk egymásnak pár kérdést. Először is szeretném jelezni azt, hogy és teljes mértékben tiszteletben tartom és elismerem azt a munkát, amit az Európai Bizottság megpróbált elvégezni annak érdekében, hogy egyensúlyt találjunk, de hát ez az egyensúly mégis tiszteletben kell, hogy tartsa azokat a vörös vonalakat is, amelyeket a parlament meghúzott. A rugalmasság nagyon jó dolog, de nem szabad, hogy kontraproduktív legyen, azaz árcson az, hogyha ehhez az elfhez akarunk ragaszkodni. Nagyon sok pozitív pont is van a javaslatban, és ezekből csak néhányat fogok felsorolni. Közös eljárásról van szó, tehát kell, hogy legyenek minimum normák. A szerződés lehetővé teszi azt, hogy legyenek ilyen közös eljárásaink, és úgy tűnik, hogy a bíróságok jogalkotási gyakorlata alapján megpróbáljuk most egyesi, egységesíteni a minimum normákat. A tisztségviselők képzése, illetve a azon személyek fogadásával kapcsolatos személyek képzése, akik például a kínzások áldozatai. Ez, ezek rendkívül fontos kérdések, és a befogadásra vonatkozó irányelv kitér ezekre. Nos, tehát azt látom, hogy a csomaggal kapcsolatban vannak olyan dolgok, amelyek jó irányba mutatnak, vannak olyanok is, amelyek kevésbé. Az előző pontban is már jeleztem, hogy nem vagyok elégedett néhány elemmel konkrétan, ezekből az egyik az, hogy a tagállamok által meghatározott szabályokat gyengíteni akarják akkor, amikor egyszerre nagyon sok jelentkező érkezik. Ez aránytalannak tűnik. Tudni kell ezt a nyomást értékelni. Figyelembe kell venni a harmadik államból érkező menedékkérők számának a növekedését, a robbanásszerű növekedését. Tehát, hogyha egy ilyen óriási nyomás nehezedik egy tagállamra, akkor lehet, hogy ez aránytalanul nagy nyomás, és ez egy derogáció életbe lépését teszi lehetővé. Számunkra azonban felmerül az a kérdés, hogy ez nem kockázatos-e a tekintetben, hogy olyan nemzeti gyakorlatok lépnek életbe, amelyek úgy utána majd nagyon különbözőek lesznek. Tehát egy oldalról harmonizálni akarunk, más oldalról, hogyha nagyon nyomás, akkor mégis megengedjük azt, hogy nagyon különbözőek legyenek az eljárások. És ebben a tekintetben döntét kell hoznunk. A 31. cikk lét, lehetővé teszi, hogyha bizonyos országban bizonyos helyzet áll elő, akkor ideiglenesen ilyen átmeneti intézkedéseket alkalmazhassanak azonban előfordulhat, hogyha nagyon sok ország kerül ebbe a kategóriába, akkor a nemzetközi védelmet kérő személyek növekedésével a költségek figyelembevétele nélkül figyelembevételével a tagállamok megoszthassák a terheket és úgy kellene lerövidíteni az eljárást, hogy ezzel csökkenthető legyen az eljárások költsége. Az eljárása magával kapcsolatban úgy gondolom, hogy nyilván a lehető leggyorsabban kell haladnunk, hogy az eljárásokhoz szóló vita a lehető leghamarabb lezáruljon. A javaslatot jól fogadták a tagállamok, akik azt is kérték, hogy az ő aggájaikat vegye figyelembe az Európai Bizottság. Az Európai Parlamentnek is voltak aggájai, és szeretném nagyon gyorsan megtudni azt, hogy milyen pontokban sikerült előrelépni a bizottság felé. Fordulok majd ezzel a kérdésemmel. És azt is remélem, hogy a lehető leggyorsabb sikerül a legjobb eljárásokra vonatkozó irány felülvizsgáltának a legjobb módszeréről egyetértésre jutnunk. Elnök, köszönöm szépen, de a rendkívül hatékony volt, és a rendelkezésünkre álló időt nagyszerűen, hasznosan kitöltötte. Most azt javaslom, hogy hallgassuk meg az Európai Bizottságot, és látom, hogy itt van Kán Gen asszony. A teremben aki bemutatja az Európai Bizottságnak a véleményét, és utána a lengyel elnökség részéről az államtitkár urat tudjuk meghallgatni, aki az időközben megérkezett. Ben asszony, öné a szó. Oui, merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon gyorsan hiszen az elnökségnek, a lengyel elnökségnek szeretném megadni a lehetőséget, hogy a vitát beindítsák. Köszönöm Gion asszonynak azt, hogy nagyra értékelték az Európai Bizottság erőfeszítéseit, hiszen megpróbáltuk ezzel a módosított javaslatokkal, amelyek az a menedékkérelemre és a védel, nemzetközi védelem kérésére vonatkozó eljárásokról szólnak, megkönnyítsük egyrészt a tagállamok más oldalról a menedékkérők életét. A menedékkérőkkel kapcsolatos csomag célja éppen az, hogy 2012-ig ezt elfogadjuk, és mindkét fél életét megkönnyítsük vele. Az Európai Parlamentnek köszönhetően az elmúlt tavasz során sikerült megtalálni az Európai Bizottságnak azt az igazságos egyensúlyt, amely a rendszer hatékonysága és a, a bírálók elégedetlensége között megtalálta megfelelő egyensúlyt. Vannak olyan területek, amelyeket még jobban el lehet mélyíteni, de a nagy kihívás az éppen az, hogy az általános egyensúlyt megtartsuk az irányelvben, és hogy közben figyelembe vegyük azt a nehez, nehézséget is, amelyet néhány tagállam hangsúlyozott a viták során, amikor az eljárás első verziójáról beszéltünk. Nagyon sok módosítási kérelem érkezett a parlament részéről, amelyeket be is vettünk az Európai Bizottság újabb javaslatába, konkrétan például az, hogy a jogsegéllyel kapcsolatban világosabb megfogalmazást kért a parlament, illetve az elsőfokú és a másodfokú szintek közötti eljárás elválasztásával kapcsolatban is kértek pontosítást a parlamentben. A legsérülékenyebb személyek esetében figyelembe vettük azt is, hogy például milyen szexuális orientációjuk van ezeknek az embereknek, illetve figyelembe vettük azokat a motivumokat is, amelyekkel fel lehet gyorsítani az eljárást. És talán egy rövid magyarázat, mielőtt befejezném hozzászólásomat. Volt egy nagyon jelentős módosítás a parlament részéről, amelyet az Európai Bizottság nem fogadott el. Ez arra a biztos országok koncepciójára vonatkozott érezzük azt, hogy milyen agályai voltak a parlamentnek azzal kapcsolatban, hogy a listákat, az európai listákat a biztonságos országokra még nem sikerült harmonizálni. De úgy ítéltük meg, hogy még nem érkezett el a pillanat, és nem szabad elszalasztanunk ezt a lehetőséget, hogy javítsuk az európai elemzést a származási országokra vonatkozóan. És akkor a közös jelentések harmonizációja nyomán tovább tudunk majd lépni. Amikor ezt az európai elemzési kapacitást stabilizáljuk, akkor vissza tudunk térni majd erre a témára egy későbbi időpontban, a harmonizáció egy későbbi fázisában. Addig az Európai Bizottság pedig azt vállalja, hogy a parlament és a tanács felé is a nemzeti végrehajtást a tagállamok részéről nyomon követi, vizsgálja és értékeli. Hát ennyi röviden az Európai Bizottság összefoglalja. Elnök, köszönöm szépen, Gán asszony. Köszönjük a prezentációját a bizottság nevében, és most Guillaume asszony felé fordulok. Emlékeztetek arra, hogy Guillaume asszony témájával kapcsolatban a minimum normákról októberben lesz egy újabb vita, október 12-én. Tehát akkor folytatni tudjuk majd ezen kérdés megvitatását. The Secretary of State. Most pedig Stasánszki úr, a menekült ügyekért is felelős a lengyel államtitkárt üdvözöljük a Libeszek Bizottság ülésén. Miller miniszter urat képviseli itt körünkben. aki a Balkánnal foglalkozó Macedóniában megrendezett konferencián vesz részt, miniszteri konferencián. Ez voltak éppen a bel- miniszterek kihelyezett ülése. Tehát az államtitkár úr fogja most a lengyel elnökség prezentációját megtartani. Bardzo serdecznie za Köszönöm szépen. Köszönöm a meghívásukat mindenek előtt. A lengyel elnökség nevében szeretném tájékoztatni önöket arról, hogy a menekültügyi csomaggal kapcsolatos munkálatok hol állnak, és a menekültség második időszakának milyen kilátásai vannak ezzel kapcsolatban. A közös európai menekültügyi rendszer, illetve ennek második szakasza záró munkálatai a lengyel elnökség prioritásai közé tartozik, amelyeket a lengyel kormány határozott meg. Bizonyal jól tudják, hogy a menekültügyi csomag voltaképpen öt javaslatból áll. Ezek egyike az egy kvalifikációs irányelv, amelynek az elfogadása küszöben áll és ahhoz, hogy ezt, ennek az elfogadását lezárjuk, konszenzusra kell jutnunk a korrelációs táblázatok ügyében. Miért se sikerül, az irányelvet elfogadhatjuk. A második elem a Dublini szabályozás. A lengyel elnökség a kezdetektől fogva a formális tanácsi ülésen és a belügyminiszterek tanácsán is olyan megoldásra törekedett, melyek révén elindulhat a munka ezzel a dossziéval kapcsolatban is. A bizottsággal és a tagállamokkal folytatott tárgyalásaink során szeretnénk olyan kompromisszumra jutni, amely révén elindulhat a munka. Mert úgy gondoljuk, ha nem kezdjük el a komoly munkát a lengyel elnökség égisze alatt ezen dokumentumok kapcsolatban, egy hosszú szünet után, akkor annak esélye, hogy az év vége előtt elfogadásra kerül, hát nagyon korlátozott lesz. Jelen pillanatban a tanács formális, szeptemberi formális ülése után, amikor az elnökség kérdésekkel fordult a miniszterekhez, miniszterek felé, azon mechanizmusok tárgyában, amelyeket a dokumentumba belefoglalhatnánk a korai riasztás rendszeréről, meg az információs rendszerről, a, a rendszert fenyegető kockázatokat illetően, különös tekintettel egyes tagállamokra, és a nagy számú menekült menek, menedékes fogadására vannak tagállamok, amelyeknél különösen magas a kockázata a sok nagyszámú menedékes érkezésének. Nos, ezekkel kapcsolatban törekedtünk megállapodásra. A második ügyben is kifejezést nyert, hogy van arra lehetőség, hogy egy felfüggesztési mechanizmust vezessünk be, vagy a Dublini szabályok, vagy egy másik jogi keret alapján. Nos, ezen találkozók során tehát az elnökség egy új kompromisszumos dokumentumot fogalmazott meg, kompromisszumos javaslatokkal, és reméljük, hogy még ezen a héten a tagállamoknak kiküldhetjük ezt az anyagot. Miért ez megtörténik, akkor annak a részleteit Miller miniszter október 12-ére tervezett ülésen átadja önöknek, és hát tájékoztatja önöknek is. Ugyanakkor az Európai Bizottság június 1-én két irányelv tervezetet terjesztett be. Az elnökségben ezen a témán négy különböző task force dolgozik, a négy jogalkotási javaslaton. Nos, az a tervünk, hogy az előbb említett két jogalkot, jogszabálya kapcsolatban a lehető legmesszebbre jussunk. A fogadási irányelv kapcsán a munkacsoportban az első ülést megtartottuk, és kompromisszus javaslatokat is beterjesztettünk, amely a munkacsoport következő ülés következő ülésér már pozitív fogadtatásban részesült a tagállamok részéről. Ezért a nyelv kapcsán további találkozókra lesz szükség, például a SKIFA bizottságé lesz ilyen október 9-én, ahol is arra törekszünk, hogy fontos politikai kérdéseket is megvitassunk, illetve a ugye foglalkozó munkacsoport október 19-én ül össze, amikor is a jelenlegi helyzetről szeretnék világosabb képet alkotni, illetve a tagállamok várakozásairól, mi az, amit az Európai Bizottság el tud fogadni, mit várnak a tagállamok, és hol lehet megrajzolni egy kompromisszum körvonalait. Jelenleg tehát úgy tűnik, hogy a Reception Directive kapcsolatban kompromisszum tudunk jutni. Úgy gondoljuk, hogyha megfelelően kezeljük ezt a folyamatot, akkor, akkor eljuthatunk a, annak lezárásáig a lengyel elnökség idején. Az eljárásbeli irányelv kapcsán már négy megbeszélést folytattunk. Igen sok fenntartást és aggály kapcsolódik ehhez a témához a tagállamok részéről. Jelenleg tehát több mint száz ilyen fenntartást rögzítettünk, jegyeztünk le. A miniszter úr majd bővebben tudja tájékoztatni önöket ezzel kapcsolatban, mert az, ahogy lezárul az első olvasat, lezárult, kompromisszumos javaslatokat dolgoztunk ki, azon témákban, ahol úgy érezzük, van gyors áttörése lehetőség. Holnap találkozik a menekült ügyi munkacsoport és a kompromisszumos elnökségi javaslatokat tár, ezek kerülnek terítékre. A miniszter úr bizonyal beszámol majd arról, hogy milyen esélyei vannak, esélyei vannak ezek a kompromisszumoknak. A legfontosabb aggályok és fenntartások a tagállamok részéről mind a két irányelv kapcsán a, a gyors eljárásokhoz, az elzárásokhoz, a sajátságos igényű kérelmezőkhöz, és az következő kérelmezésekről szólnak illetve arról, hogy hogyan lehet jogorvoslati eljárásokat kialakítani. Ezek véleményünk szerint a legfontosabb aspektusai a kérdéskörnek, amelyek megoldásra várnak még. Szeretném biztosítani önöket, hogy ezen munka során már a Dán elnökséggel is együttműködtünk, annak érdekében, hogy az ügyek átadása a lehető legzökkenőmentesebb legyen. Ezen túl együttműködünk a parlamenttel is, a kapcsolattartó csoport révén, a, ahogy azt a, az elnök szopotban bejelentette, ez abban működik ez a kapcsolattartás, és gyorsítható ezáltal a, a, az ügymenet. Igyekszünk tehát a lengyel elnökség ideje alatt a lehető legtöbb kérdést még, nyitáló kérdést lezárni. We thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm a lengyel elnökségnek előadását, és most megadom a szót a képviselő kollégáknak, de talán Madame Guillaume szeretne szólni a jelentésről. Öné a szó. Igen, szeretnék hozzászólni, elnök úr, mégpedig három megjegyzésem lenne ahogy az államtitkár úr is jelezte. Az első az azt érinti, hogy tudjuk, hogy vannak komoly nehézségek, ez nem újdonság. Ez az általános kontextus egy olyan légkörben kerül megfogalmazásra, amikor azt tapasztaljuk, hogy egy kicsit bizalmatlanok és gyanakvak az emberek a bevándorlókkal kapcsolatban, és nem szabad, hogy más kérdésekkel összemossuk ezt. A különböző intézményeknek az a lényeg, hogy hosszú távú vízió, hogy jövőképe legyen az eljárásokkal kapcsolatban, és az ideiglenes válságokat tudjuk kezelni, de egy hosszú távú stratégiában gondolkozzunk, és egy olyan menedékrendszert hozzunk létre, amely nem a nemzeti rendszereknek a kiegészítője, vagy nem ezeket akarjuk helyettesíteni, hanem szeretnénk, hogy legyen egy ezeket harmonizáló közös rendszer. Szólt az államtitkár úr a pozitív pontokról és a kevésbé biztató pontokról, amelyek felberültek a viták során. A lengyel elnökség javaslata, mely szerint legyen egy ilyen sürgősségi mechanizmus, hát ezzel kapcsolatban nagyon intenék, óvatosságra intenék, hogy milyen terminológiát alkalmazunk. Az előzetes előrejelző rendszer és ennek a képesítétele nagyon fontos, de az is, hogy ne tegye még bonyolultabbá ez a rendelkezés a rendszert. Ez a rendszer már most is akadályokat gördít a hatékony ügyintézés elé. Tehát egy lehető legharmonizáltabb, lehető legegyszerűbb rendszert kell létrehozni, amelyben mindenki osztozik. Tehát azt szeretnénk látni, hogy a, a folyamatosság, a rugalmasság és a feladatok megosztása szem előtt legyenek tartva akkor, amikor a menedék menedékkérelmmel kapcsolatos közös eljárást végig gondoljuk. Még egy pont, ami szerintem nagyon jelentős, és nagyon minden tiszteletem az a, a lengyel elnökségé, akik szeretnék fejleszteni és a lehető legjobb formában és leghatékonyabban elfogadni ezt a, az irányártervezetet. és nem csak arról van szó, hogy előre lépjünk, hanem arról, hogy úgy lépjünk előre, hogy közben a tartalom is jobb lesz. És a korábbi konklúziómban is elmondtam, hogy az én célom is az, és a parlament is az, hogy gyorsabban működjünk, de úgy, hogy közben az intézményi egyensúlyt nem borítjuk fel. Nos, hát ennyit szerettem volna hozzátenni, elnök. Köszönöm szépen ismét, Guillaume asszony. Holmájer asszony következik. Herr Vorsitzender, Herr Staatssekretär, liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächst einmal ein herzliches... szeretném megköszönni a lengyel elnökség intenzív munkáját és erőfeszítéseit, amely az elakadt jogi aktusok újra lendületbe hozatalára törekedett, és amely a megoldásokat keresi ezekkel kapcsolatban. Lehet, hogy van rá esélyünk, hogy végül egy harmonizált európai menekültügyi csomagot tudunk útjára bocsátani konkrétan a, a menedékügyi eljárás vonatkozó irányelv kapcsán pozitívan látom azt, hogy az Európai Bizottság a jogi tanácsadás és információ tekintetében a tagállamok közeledtek az Európai Parlament álláspontja felé. És a gyorsított pályázati vagy kérelmezés elbírálás ügyében is nyilvánvaló, hogy közeledett az álláspont a módosítás irányába, tehát a bizottság pozitív módon lépett tovább, ugyanakkor az Európai Bizottság a ügynet csendes visszavonását, a, vonatkozó, a kérelmek csendes visszavonásra vonatkozó álláspontját fenntartotta, illetve a tagállamok irányába mozdította azt el, és ezáltal az Európai parlament álláspontját kell érvényesítenünk. Látok egy problémát ugyanakkor. Abban egyetértünk mindannyian, hogy gyors és konzekvens eljárásokat akarunk folyamatba helyezni. Ha ezt akarjuk, azok érdekében, akik ténylegesen menekültek, akkor meg kell tudjuk mindent annak érdekében, hogy a lehető legtöbb információt leadj, beadják a menekült jogot kérők, tehát a, ami a bizottság javaslatában áll, problematikus annak hátterében, hogy részben a tagállamok, illetve a hatóságok túl kevés lehetőség kapnak arra, hogy a visszaélés tehát azok esetében, akik nem jogosan szeret, kérnek menekült státuszt, vagy hosszabbítják meg a tartózkodásukat, most az ilyen visszaélések ellen nem eléggé tudják megvédeni magukat a, a tagállamok a jelenlegi javaslatok alapján. Problematikusnak tartom tehát, hogy például egy jogsegély kérelme automatikusan a tovább tartózkodást eh, lehetővé teszi a, a kérelmező számára, automatikus módon. Ha, ha azonban visszaélésszerűen élnek ezzel a kérelemmel, csak annak érdekében, hogy meghosszabbítsák a tartózkodásokat, anélkül, hogy valami újdonság lenne a, a kérelemben, akkor a bíróságoknak jogában kéne álljon, hogy ezt megállapítsák, és az automatikus tovább tartózkodási jogot felfüggesszék. Vannak egyes tagállamok, ahol nagyon sok negatív tapasztalatról kell beszámolnunk, ahol nagyon sok visszaélés történt, például az ilyen jogsegély kérelmet alkalmazták pusztán a tartózkodás meghosszabbítására, és ezért bizalmatlanok a hatóságok. Azért is, mert nem tudnak fellépni az ilyen visszaélések ellen megfelelő jogi eszközökkel. És ezáltal, holott fenn kell tartani nyilvánvalóan a, jogi segély a jogi tanácsadás rendszerét, nem a visszaélések érdekében. Másodszorban az eljárás gyorsítása ügyében. Persze gyorsabb eljárásokra van szükség, ezt akarjuk, ám ez azt is jelenti, hogy a visszaélések esetében a következmények is gyorsabban bekövetkezhetnek. Tehát, ha valaki egy tartalmilag helytálló kérelemmel, egy gyorsítási kérelemmel, akkor ezt egyénileg figyelembe kell venni, és ezt a menedék, menedék jogot kérő javára kell alkalmazni. Ha azonban visszaélésszerűen a élnek ilyen kérelemmel, akár a második, a harmadik menedék jogi kérelemhez kapcsolódóan, akkor ez agályokat vet fel, különösen azon tagállamokban, ahol nagyon nagy számú bevándorlóval kell szembenézni, és amelyek pénzügyi nehézségekkel is meg kell birkozzanak el közben. Tehát ezt is meg kell értenünk, és legalábbis meg kell vitassuk azt, hogy például, ahogy például a gyorsított eljárás esetében az együttműködés megtakadása esetén, tehát az együttműködési kötelezettség megtakadása esetén, tehát ha valaki a kérelmező abszolút nem működik együtt, akkor, akkor is gyorsított eljárást lehessen alkalmazni, mert különben a, a visszaélés előtt nyitjuk, tárjuk ki az ajtót, kaput. Ami Azokban az esetekben, amikor a kérelmek dokumentumok nélkül vagy, vagy hamisított dokumentumokkal kerülnek be nyújtásra, akkor persze nem automatikusan, de, de azonnali határeljárásra van lehetőség. Bár sok esetben együttműködik a kérő ilyen esetben is, ám sok esetben a tagállamokban szándékkal, szándékosan ad be hamisított dokumentumokat, a kérelmező eldobálja a saját dokumentumait, fenntartja a hamis nevét eljárás során is, és pusztán azért, hogy mindezeket teszi, hogy elhúzza a, az eljárás idejét. Nos, ebben az esetben is látni kell, hogy a tagállamoknak aggályai vannak, is meg kéne hallgatnunk a tagállamok ezen problémáit, és figyelembe kéne vegyük ezeket. Utolsó témaként pedig a különleges igények témáját említeném, hogy Guillaume is említette, sok esetben szükség van egyéni eljárásra, de az, hogy pusztán az, hogy valaki egy, egy csoporthoz tartozik, vagy egy valamilyen kisebbséghez, az nem automatikus jelenti azt, hogy külön elbánást ö, kell nyújtani számára. Tehát tehát valaki 62 évesen, mondjuk egy 62 éves menedékkérő a korára hivatkozva kér rendkívül eljárást, holott a ugyanaz a korcsoporthoz tartozóak esetleg nem kapnak ilyet. Tehát a kor az nem elfogadható, a kor önmagában nem feltétlenül jelenti azt, hogy valaki egyéni bánást kell kapjon. Az egyéni helyzetekre, a a helyzetekre reagálva lehet ilyeneket bevezetni. Erről is vitáznunk kell. Még egy dolgot szeretnék felvetni, ami a megbeszélések és a viták során az interjút lefolytatók hozták ezt fel, az a pszichológiai terhelés, amely azokra terhelődik, akik interjúkat folytatnak le a menekültekre, rendkívül nagy. Ezeket az interjú készítőket jobban kéne támogatni, jobban kéne segíteni. Mert nagyon nehéz munkát végeznek, és nagyon nehéz abban a formában lefolytatni egy idő után az interjúkat, ahogy mi szeretnénk, hogy lefolytassák, mert egyszerűen túlterheltek. Tehát ha ezeket segítjük, kísérjük ezeket az interjúkészítőket, az nagyon jó dolog volna. Tehát azok a szervezetek, amelyek részt vesznek ebben a folyamatban, egy európai listát állíthatnák össze azon har biztonságos harmadik országokról, amelyek visszatéríthetőek a, a, a menekült jogot kérők. Egy, ha, ebben, ha megállapodnánk, az kiváló kompromisszumot jelentene. Végström asszony, köszönöm. Csak egy ügyrendi ponton volna. Most korlátozatlan a felszólalási idő, vagy pedig elkerülhetjük ezeket a hosszadalmas fejtegetéseket, mert végső soron úgyis az lesz a vége, hogy a nap vége felé 20 másodpercet kapunk majd a felszólalásokra az elnök. Igen, ebben soha nincsen korlátozatlan felszólalási idő, tehát ez nem korlátlan soha. Most csak arról van szó, hogy a FEM bizottsággal délben lesz egy közös szavazás. It's to go, I guess, some 10 minutes. Addig még van 10-15 idő, perc idő, 10 inkább. És úgy látszik, hogy többen ön és Wikström asszony szeretnének szót kérni, és megpróbáljuk mindig összekötni a szükségeset a hasznossal, és remélem, hogy mindenkinek szót tudok adni, de remélem, hogy mindenki önmérsékletet gyakorol, és tudatában van a napi rendünknek. Elnézést. Én is egy konkrét témáról, egy konkrét szövegről beszéltem, és nekem most úgy tűnik, hogy nagyon is általánosítunk. A tit, államtitkár urat meghallgattuk, és akkor most az egész csomagról együtt beszélünk. Akkor most döntsük el, hogy milyen, mely az egyik szövegről beszélünk, vagy az egész csomagról. Biztos vagyok benne, hogy az államtitkár úr is figyelembe veszi az önök megjegyzéseit, tehát akkor most még három feszelési kérelem érkezett, mielőtt az államtitkár úr ismét megkapja a szót. És Keller asszony is jelentkezett, így van? Igen, jó, tehát akkor négyen vannak. És először jelent a Fildis úr. Azt javaslom, hogy korlátozzák magukat, a felszólalási idejüket, hiszen 12-kor szavaznunk kell. Ne aggódjon, elnök úr! egyetlen perc eh, és 30 másodpercre van szükségem, arra korlátozom magam, hogy egyetlen észrevételemet kifejtem. Ez egy elnökségi kijelentéshez kapcsolódik. Először is köszönöm, hogy az elnökség beszámolt a helyzetről, már ami a kvalifikációs eh, rendeletet illeti a Dublin eljárást, eh, stb. De volt az értékelési mechanizmusról és a korai jelzések mechanizmusával kapcsolatosan egy megállapítás. Az elnökség arról beszél, hogy a Dublini rendeletben kellene, hogy ez szerepeljen. Én azt gondolom, hogy ez nem helyes. Szeretném, hogyha ezek minden irányelben szerepelnének, különösen az eljárásra vonatkozó irányelvben, hiszen itt sokkal nagyobb szükség van ezekre, mint a Dublini rendeletben, ahol az a nyitott kérdés, hogy a transferek felfüggesztése hogyan zajlik majd. Ez kevesebb, mint 30 másodperc volt. Az elnök, köszönöm, Fagyon asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Engedje meg, hogy kihasználjam a helyzetet, és mivel jelen van az Okriti államtitkár, sokszor beszélnek ők is a család vízum eljárásokról. Sok ilyen fordult elő mostanában Boszniából és más balkáni országokban érkező menekült mm, státuszkérők belga és skandináv országokba próbáltak bejutni. Ezt azért hangsúlyozom, mert ez is rámutat majd arra, hogy miért fontos a megfelelő menekültügyi eljárások alkalmazása. Ezek az állampolgárok kihasználják az előnyösebb menekültügyi eljárásokat, jobb feltételeket kapnak, jobb szálláskörülményeket ezekben az országokban. Ezért érdekelne, hogy rövid távú döntéseket hoztak-e arról, hogy hogyan reagáljanak az ilyen család kérelmekre, és volna egy kezdeményezésem is. Lehetséges-e a külső határvédelme Magyarországnál, hogy megelőzzük az illegális bevándorlás, bevándorlók érkezését a balkáni térségből, legyenek azok transfer menekültek, akik csak átutaznak ezeken az országokon. Wikström asszony, önön a sor. Köszönöm szépen. Både tacksamhet och en känsla av djup respekt. Köszönöm. Először is szeretném megköszönni a lengyel elnökségnek. Az, a prezentációt nagyon tiszteletben tartom őket. Nem csak egy átlag Európai Uniós tagállamnak, hanem egy nagy európai államnak tekintem Lengyelországot előre viszik a menekültügyi csomagot, és ezért is köszönet illeti önöket. A, jó lenne egy olyan munkacsoport, amelyben mi is ö, hozzá tudnunk járni a munkához. És rövid leszek. Én most a kvalifikációs irányelvről fogok beszélni. Azt remélem, hogy az illetve a befogadási irányelv és az eljárásra vonatkozó irányelv is remélhetőleg hamar megoldódik, és el tudjuk fogadni őket. A Dublini rendelettel kapcsolatban a jelentéstevő is felhívta a figyelmet rá, hogy fontos, hogy ennek a rendelkezéseit figyelembe vegyük, és nagyon felhívnám én is a figyelmet arra, hogy blokkolták az ügyet az Európai Tanácsban. Meg kell tehát találni a megoldást, a nemzeti, a protekcionizmus és a nacionalizmus nem szabad, hogy teret nyerjen. Keller asszony, itt most nem magukról a menekültügyi eljárásokról beszélünk, erről már volt szó, a lengyel elnökségnek be kellett mutatni egy javaslatot a kompromisszumra nézve a tagállamokkal, és szeretnénk erről a javaslatról vitázni. Sajnos nem volt ilyen javaslat, beszélt az ütemezésről, a menekültügyi munkacsoport munkájáról, de mi a kompromisszumos javaslat? Ez nagyon fontos lenne, tudnunk kellene, hogyha véleményt kell róla formálnunk. Talán, hogyha ezt pontosítaná, köszönöm szépen előre is. Buszutil úr. I wish to react, uh, to the Szeretnék reagálni a Dublini rendelettel kapcsolatos megszólalására a miniszternek. Két héttel ezelőtt, szeptember 22-én az Európai Bíróság fő ügyésze egy véleményt mutatott be, és határozottan azt állította, hogy egy ország nem küldhet vissza menekült menedékkérőt, hogyha van arra gyanú vagy bizonyíték, hogy az adott országban az alapvető jogokra vonatkozó azban tartalmazott jogait megsérthetik. Egy afrikai szeméről volt szó, akit Görögországba akartak visszaküldeni az Egyesült Királyságból, és a főügyész azt javasolta, hogy ezt ne lehessen megtenni. Az egyetlen olyan helyzet, miniszter úr, amikor a bizottság nem reagál, egy, amikor a tanács nem reagál egy bizottsági javaslatra, amelyet 2008. decemberében mutatott be a bizottság, már majdnem három éve, és most a tanács még mindig vonakodik attól, hogy jogszabályt alkosson és felvállalja az ügyet. Ennek világos a következménye, nem a jogszabályalkotók, hanem a bíróság dönti majd el helyettünk, hogy mi legyen a törvény, és egyik határozat a másik után mondja ki, hogy a Dublini rendelet változásra szorul kérdezem a minisztert, hogy a tanács készül-e kompromisszumot kialakítani a javaslattal kapcsolatosan. Köszönöm. Bizonyára az államtitkár lejegyezte ezeket az észrevételeket, különösen ezekkel a konkrét kérdésekkel kapcsolatosan, amelyeket az imént felvetettek a menekültügyi csomaggal kapcsolatosan, a közös vitával kapcsolatosan. Most új lendületet kaphat a munka, hiszen a lengyel elnökség külön prioritással kezeli ezt a csomagot. Úgyhogy miniszter úr, illetve fő államtitkár úr, öné a szó. Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim za wszystkie uwagi, które usłyszałem i które... Köszönöm szépen a hozzászólásokat és kérdéseket, és ezeket figyelembe is vesszük, amennyire lehet a elnökségi javaslatok kidolgozásakor. Hölgyeim és Uram, önök is bizonyal jól látják, hogy a menekült ügyel kapcsolatos dokumentumok esetén nagyon fontos, hogy a, a menedékjogot kérők, a védelmet kérők jogait csak úgy figyelembe vegyük, és megadjuk nekik az őket illető védelmet, mint úgy figyelembe vegyük a tagállamok azon érdekét is, akik szeretnék a nem jogosultakat kizárni a rendszerből, és a visszaéléseket kiszűrni. Mert a tényleges menedékjogot kérő kárára történik mindez többek között, ezért is. Sok esetben azok szenvedik meg a rendszer működéséből adódó hátrányokat, akik tényleges menedékjogra tartanak igényt, és mindez a tagállam biztonságát is alása. A határvédelem, vízumpolitika és egyéb szakpolitikák hatékonyságát. Tehát korábbi tapasztalataim alapján, tapasztalatok alapján szeretnénk ezt az egyensúlyt megtalálni, ez a legfontosabb feladatunk ezen dokumentumok kapcsán. A korai riasztás mechanizmusát illetően szeretnénk ezt egy nem bürokratikus rendszer alapján működtetni. Tehát a tagállamok által tett javaslatok alapján is érzékelhető ez igény. Azt is világosan kell látni, mely tagállamok állnak készen arra, hogy menekülteket fogadjanak, és melyek az, amelyek nem felkészültek erre, vagy nem annyira felkészültek. Azok, amelyek nem felkészültek kellőképp, ezekben támogatási mechanizmusokat kell elindítanunk. Léteznek ilyen mechanizmusok, ám az elindításokhoz szükséges az, hogy tudjuk, hogy a tagállam nem képes megbirkózni a problémával, vagy rendkívül helyzet adódik, a, amikor is velem jelzi, hogy nem képes ezzel megbirkózni. Ezért fontos ez a korai riasztási rendszer. Dublin kapcsán mi is érzékeljük a, a helyzetet, illetve a tanács legutóbbi ülését követően egy kompromisszum került kialakításra. A kompromisszum tekintetében tudjuk, hogy mi az, amit elfogadnak a tagállamok, és mi az, amit nagyon nehezen tudnának elfogadni. Ennek fényében íródtak ezek a kompromisszumok. Úgy gondoljuk, hogy az a rendszer, melyet, melyet információt fogad és értékeli a tagállamok helyzetét, illetve az támogatás igényét. és ennek révén olyan helyzet alakulhat ki, hogy a jövőben egyetlen tagállam sem ö, kerül rosszabb helyzetbe a rendszer révén. A belga menekült ügy kérelmező ügyében nagyon élénk eszmecseretnek voltam tanulja a balkáni államok képviselői, a tanács és a bizottság képviselői között, úgy hiszen minden fél elfogadta azt, hogy törekvetni kell arra, hogy a jelenség csökkenjen. Ám tehát nagyon optimista volt a találkozó szelleme, éppen a, a balkáni államok képviselőinek kötelezettségvállalásai révén. A kompromisszumok kapcsán a fogadási irányelv tekintetében, illetve az általunk követ, követni kívánt irány tekintetében, meg amit javaslunk Dublin ügyében, mindkét ügyet Miller miniszter úr fogja mélységében ismertetni október 12-én. Köszönöm, hogy eljött, éppen időben, és jókor, hogy a vitában felmerült kérdéseken választ adjon. Egyik koordinátorunk vetette föl a menekültügyi csomag kapcsán, hogy éppen ma ad otthont az Európai Parlament egy témába eső rendezvénynek, Claude Moraes úr szervezte, a Vörös Kereszt, az Európai Menekültügyi Tanács és egyéb szervezetek bekapcsolásával a menekült ügyet, menekült jogot kérő Európába való jutásáról szóló konferencia lesz, ez a Spinelli épületben délután hatkor ez a rendezvény. Ezt szerettem volna bejelenteni. Még egyszer köszönöm az államtitkár Stanisky úr államtitkár jelenlétét, és akkor most kezdjük el a Nőügyi Bizottsággal szervezett közös vitánkat, ahol is az Európai ö, Védelmi Parancs ügyében fogunk közös vitát tartani, és szavazás is lesz. I can promise that we will make what will be possible. Thank you. Thank you. Bye. Thank you Thank you. Thank you.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 Kedves kollégák, hogyha készen állnak uh, a szavazásra, és nincsen több panasz az ütemezéssel kapcsolatosan, akkor kezdjük el a közös uh, LIBE és FEM bizottsági ülést itt ülnek a körünkben a fembizottság bizottság és a Libe bizottság tagjai is. Először is szeretnék gratulálni kollégánknak, Michael Gustafsson úrnak, akit a közelmúltban kineveztek a fembizottság bizottság elnökévé. Egy eddigiekben is nagyon gyümölcsöző volt az együttműködésünk a FEM bizottsággal, reméljük a jövőben is így lesz az ő elnöklete alatt, és gratulálok a kinevezéséhez meg is adom önnek a szót, vezesse elő a következő témát. Svédül szeretnék szólni, és nem angolul. Valóban új vagyok, új elnök. Tegnap választottak meg. Számomra óriási megtiszteltetés ez, hogy itt az Európai Parlamentben ezt a szerepet tölthetem be, hiszen ugyanezen a területen dolgoztam Svédországban is. Remélem, hogy nőjogi szakbizottsági elnökként jól fogom betölteni a szerepemet, és mindjárt meg is kezdem a munkát, hiszen ezen az ülésen társ elnöke vagyok a közös bizottsági ülésnek. Az Európai Védelmi Határozatról szóló szavazás nagyon fontos lépés, hiszen ez azt mutatja, hogy komolyan vesszük a nők ellen elkövetett erőszakot. Köszönöm. Thank you, thank you. Of course we do. We take most seriously. Köszönöm szépen. Így van, és Lutford meg is adom ezzel kapcsolatosan a szót. Köszönöm, elnök úr üdvözlöm, hogy férfi az elnöke a fennbizottságnak, de személyesen én feminista vagyok, és a nők egyenlőségét nagyon fontosnak tartom, de néha aggódom, hogy a FEM szakbizottság, amelynek soha nem voltam tagja, túl sokat beszél magával. És reménykedem, hogy amit az ön az előbb mondott egyébként nagyon fontos, vagyis a női egyenjogúság és a férfi egyenjogúság is része az emberi jogok érvényesülésének. Remélem, hogy egy kicsit fel lehet nyitni ezt a témát, és emberi jogi kontextusba tudjuk helyezni a nők helyzetét, vagyis mindenkit bevonunk, a parlament többségét is el tudjuk érni, és nem lesz egy ilyen belterjes vita ebből a, ennek a témakörnek a tárgyalásából. Köszönöm szépen! Azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatosan nem fogunk most vitát nyitni az női és a férfi egyenjogúsággal kapcsolatosan, de bizonyára Gustafsson úr erre reagálni szeretne. Így igaz. Hát nem tudom, hogy az előbbiekben hogyan zajlott a munka, de garantálhatom, hogy számomra a nők egyenjogúságának a kérdése nem csak a nőket érinti. A demokráciáról van szó, emberi jogokról, és mivel ezekről van szó, a férfiak és a nők egyformán kell, hogy hozzájáruljanak ehhez az ügyhöz, a társadalom életében egyformán kell, hogy szerepeljenek. Szerintem teljes mértékben ö, megvalósítható ez. Köszönöm szépen, Gustafsson úr. Na most, véglegesíteni fogunk egy hosszadalmas vitasorozatot eh, a védelmi okirattal kapcsolatosan. Eh, nagyon sok időt és energiát fordítottunk már erre a témára, az Európai Védelmi Határozatra, a FEM és a Lébe Bizottságban is, és eh, sok nehézséggel is találkoztunk út közben, ezeket sikerült leküzdenünk sikeresen, kemény munkával. Az előadóink, Romero asszony és, a Himen- és Jimenez beszerél úr munkájával, az árnyék előadók is sokat dolgoztak ezen, és a bizottsági tagok, és hogyha megengedik ezt a kitételt, itt van valaki a körünkben, Encio Perillo úr, a jogi szolgálat munkatársa a Libe bizottság részéről, ő nyomon követte a munkát, és a közelmúltban az Európai Bíróság bírós, bírójává nevezték ki, ami óriási eredmény, gratulálunk neki, és nagyon sok sikert kívánunk a munkájában a jövőre nézve, és nagyon köszönöm, hogy ellátogatott a körünkbe. Hallgassuk meg az előadókat. Romero asszony szeretne szólni utoljára, még mielőtt a szavazás megtörténik. Igen, köszönöm, elnök úr. Ma nagy napja van a nőknek Európában, és ez azért fontos nap, mert az igazságosság teljességét akarjuk képíteni Európában, nem csak a biztonságét, hiszen már elfogadási parancsunk van, hanem ez most az igazságosság, illetve az jogérvényesülés térségére vonatkozik, a védelmi határozat minden áldozat részére, a nők részére, és nem csak a nők részére, a fiatalkorúak és minden áldozat részére, akik kockázatokat, kockázatokkal találkoznak, veszélyekkel az életükben, testépségük vagy lelképségük tekintetében ez óriási előrelépés Európában. Szeretnék köszönetet mondani a spanyol elnökségnek, amely 2010 kezdetétől kezdve felkarolta ezt a kezdeményezést, ők indították el, illetve két tagállam állt mellette ebben a kezdeményezésben, illetve 12. És köszönöm a lengyel elnökségnek is, hogy hozzájárult az ügy véglegesítéséhez, vagyis hogy a plenáris ülés elé kerülhet majd. És az utolsó akadályt, az pontosan a lengyel elnökségnek köszönhetően küzdhettük le. A védelmi határozatot akár fel is függeszthették volna addig, amíg egy bizonyos rendeletet meg nem vitatunk, ezzel akarták egy kicsit késleltetni a védelmi határozat hatályba lépését, de szerencsére a lengyel elnökség úgy gondolkodott, hogy a védelmi határozatnak valóságá kell válnia, és majd a polgári jogi rendelet halad a saját útján. Nagyon örvendetes ez a döntése, hiszen így tudtuk gyorsabban elérni ezt a sikert. Úgyhogy köszönöm szépen ezt a döntést, ez a lengyel elnökség döntése volt, és ez hozzájárult a sikerhez. Köszönöm szépen, Romero asszony és Jiménez Beszeril úr a fennbizottság részéről, asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenki ismeri a védelmi határozat hányatatott sorsát. Nem volt ez egy könnyű út, de nagyon fontos út volt mindannyiunk számára, büszkék vagyunk az elvégzett munkára, az áldozatok számára nagyon fontos nap a mai nap, minden áldozat számára. Tudjuk, hogy sok nő fogja a hasznát élvezni ennek a határozatnak, de nyilván mások is. Ez az elképzelés, a határozat, a védelmi határozat elképzelése arra is szolgált, hogy a minden gyengébb helyzetben lévő áldozat helyzetét javítsa, legyenek azok férfiak, nők, fiatalkorúak, terrorizmus áldozatai, és hogy a biztonságoság térsége létrejöhessen. Most kezdünk el jogszabályokat alkotni az áldozatokkal kapcsolatosan. Ez nagy hiányosság volt a parlament munkájában, ezt többször is elmondtuk. Köszönetet szeretnék mondani a bizottságnak az áldozatok jogával kapcsolatos csomagért, hiszen meg kell adnunk azokat a lehetőségeket az áldozatoknak, hogy helyreállítsák az méltóságukat, és köszönöm a lengyel elnökségnek, hogy elhárította az akadályokat, és szeretnék a titkárságnak is köszönetet mondani, illetve az előadónak, akivel nagyon jól tudtunk együttműködni, és az árnyék előadóknak is. Büszkék lehetünk erre az eredményre, az Európai Unióban, illetve a világ minden táján élő áldozatok köszönetet fognak nekünk ezért mondani. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm. Ahogy önök is elmondták, nagyon fontos pont volt, hogy ennek a nagyon hosszú és kanyargós útja volt ennek a jogszabálynak, és egy nagyon jelentős hozzájárulás a szabadság, igazságoság térsége erősítésének a Lisszaboni rendelkezések alapján, és nagyon határozott üzenet ez az európai állampolgárnak címezve, mi azért vagyunk itt, hogy az ő jogaik, biztonságuk ö, érdekében dolgozunk, és a legsérülékenyebb személyek, a leginkább kitett személyek jogait védendő. Ez a folyamat elindult a spanyol elnökség alatt, és most a végszavazáshoz jutottunk. Ünnepélyes pillanat ez, egyetlen szavazásra lesz szükség, nagyon egyszerű a dolgunk, akár kézzel is szavazhatunk elektronikusan itt, legyen kézi szavazás. Mindenki akar ellenőrizni lehet. Jó. Elektronikusan szava, ellenőrizzük, megkezdjük az elektronikus ellenőrző szavazást. Megnyitom. Now the vote is closed. Lezárom a szavazást. Köszönöm szépen, nagyszerű eredmény. 55-en mellette senki sem ellen, senki sem tartózkodott. Köszönöm, köszönöm mindenkinek, Gustafszu úrnak is. Várjuk továbbra is az együttműködést önnel és a FEM szakbizottsággal.